días. Good morning. Jó napot kívánok mindenkinek. Elkezdenénk a mai ülést. One. Adoption of the... Első rendi pont, a rend tervezet elfogadása. Egy módosítás van, amit javasoltak a rend tervezetben. A 17-es pontot, az Eurodákkal kapcsolatost elhalasztjuk, Mákovei asszony lett is készítő, el kell halasztanunk, mert ezt kérik. Van-e ellenvetésük, akkor a napi rendet így elfogadtuk. Következnek az elnöki bejelentések, csak hogy mindenki tudjon róla, a koordinátorok ajánlásait jóvá kell hagynunk a következő előadók kinevezésével kapcsolatban. Mónika Mákovej asszony, ez az előadója az EU és Brazília között a rövid tartózkodásra vonatkozó vízummentességi megállapodás ügyében az, a normál útlevelek tulajdonosainak. Joan Enciu lesz az előadója az EU és Brazília közötti megállapodásnak a, a diplomata útlevéllel és szolgálati útlevéllel rendelkezők esetében. Birgit Sziper asszony lesz a információhoz való jog előadója a büntetőeljárásokban. Rita Borsellino pedig a saját kezdeményezésű belső biztonsági stratégiával kapcsolatos jelentésnek az előadója. Nincs elemetésük, akkor elfogadtuk ezeket a, az ajánlásokat. Most pedig mielőtt az elektronikus szavazásra kerülne sor, ugye azt később kezdjük, mert többen is kérték, hogy később kezdjük, most még úton vannak idefelé, jöjjön a négyes napi rendi pont. 2003 per 109 per LK irányelv hatájának kiterjesztéséről. Claude Moraes eh, úr eh, fogja eh, röviden a háromoldalú egyeztetés eredményeit ismertetni. Tehát itt az irányelv hatájának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztéséről van szó. November 9-ére tervezik a második trilógust. Valószínűleg ez lesz az utolsó. Hogyha tényleg így van, akkor november végén szavazhatunk is. Claude, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Csak röviden szeretnék eh, beszámolni az első trilógusról. Konstruktív volt ez az ülés, és külön köszöntet mondok végsőröm Nedelcsebe Sargentini kollégáknak, az árnyékjelentéstevőknek. A tanács belement a módosító javaslatainkba, illetve néhány esetében kompromisszumot tudtunk elérni, a tanács és az árnyék előadók is egyetértettek vele, nagyon örülök és nagyon hálás vagyok ezért. Van még néhány fennmaradó kérdés, amit holnap az árnyék előadói megbeszélésen veszünk át, és november 10-én folytatjuk a trilógust. A, az idő, időszak, tehát az időszak jelent itt a problémát, a tanács nem ért egyet a parlament nagyon szilárd véleményével, a kiutasítás esetén egy konzultációs mechanizmus alakulna ki. Bízunk benne, bízom benne, hogy minden kérdésre megoldást fogunk találni, ami mindenki számára elfogadható lesz a második trilógus során néhány hét múlva, és ez lehetővé teszi, hogy november végén szavazzunk a szakbizottságban, és decemberben a plenárison minden árnyék előadónak szeretnék újra köszönetet mondani, illetve a bizottság és tanácsi kollégáknak, akik lehetővé tették ezt a nagyon nehéz, kényes egyeztetést. Köszönöm. Thank you, Claude, for the presentation. Köszönöm szépen, Claude, az eltájékoztatást. Itt van a, jelen van a bizottság és a tanács is. Gánasszony szeretne hozzászólni bizottság nevében? Nem? ön sem, elnökség sem kíván hozzászólni, esetleg vala képviselő kíván hozzászólni, nem? Akkor Nedelcseva asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon rövid leszek. Szeretnék először is köszönetet mondani kollégámnak, aki nagyon kitűnő munkát végzett ezzel az ügyel kapcsolatban. Nem szeretnék hozzátenni más, mint azt, hogy a trilógus viszonylag produktív volt, és most próbálunk olyan megoldásokat találni, amelyek nekünk is, és a tanácsnak és a bizottságnak is egyaránt elfogadhatóak. Mindössze három felvetés van az integrációval kapcsolatban. Azt látjuk, hogy a nyelvi tanfolyamokkal kapcsolatos kérdés rendkívül érzékeny, és szeretném tájékoztatni támogatni azt az álláspontot, hogy a nyelvtanulás az egy alapja a sikeres integrációnak, ugyanakkor a az integrációs politikáknak az egyik akadálya, és ezzel is foglalkoznunk kellene. Tehát én mindenképpen a nyelvtanfolyamokkal kapcsolatos módosítót támogatnám. Figyelembe kell venni természetesen a tanácsnak az álláspontját is, a formai és tartalmi észrevételek voltak. A másik a, taná- a családegyesítéssel kapcsolatos kompromisszum szerintem elfogadható, amit a tanács javasolt. A harmadik az pedig a konzultációs mechanizmus, ami abban az esetben jön be, hogyha a második tagállam egy hosszú tartózkodással rendelkező szemét akar kiutasítani. Úgy tűnik, hogy a tanács húzódozik, de biztos vagyok abban, hogy megfelelő megállapodásra fogunk jutni. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy ezt az ügyet tovább kell vinnünk, és a napirendet, illetve az ütemtervet tartanunk kell, úgy, ahogy ezt a jelentés készítője előirányozta és továbbra is nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy ezt az ügyet rendben le fogjuk tudni zárni. Köszönöm. Any other comment? Van-e további észrevétel? Claude, esetleg szeretnél válaszolni? Csak nagyon röviden reagálnék az integrációval kapcsolatos kérdés. Az integráció természetesen kulcsfontosságú dolog, és nagyon jó módosítót kaptunk ezzel kapcsolatban, de nem szerepelt a jelentésben, hanem egy másik helyen található meg. Az ilyen típusú jelentés ugye a plenárisra megy, így nagyon fontos az integráció kérdése. Megpróbáljuk ezt megfelelően kezelni holnap majd a, a shadow tehát az árnyékjelentéstevőkkel együtt. Köszönöm, Klott, további észrevétel, mondja az elnök. Akkor rátérünk az ötös pontra. Az ötös pont a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szól. Itt van egy másik tájékoztatónk. A legutóbbi ülésünk alkalmával tartottunk egy megbeszélést a jelentés tervezetről, és ezért Lambert képviselő a szakképzettségi irányelvre ről beszélt. Lambert kollega készen áll, hogy adjon egy tájékoztatót erről a az ügyről, illetve a tanács képviselői is itt vannak. Először akkor Lambert képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig azt szokták mondani, hogy rövid leszek, aztán tízszer annyi időbe kerül, mint egyébként. Tehát szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy volt egy munkadokumentumunk erről a kérdésről már, és most megvan a lehetőség a módosító indítványok benyújtására. A határidő az ma délután 6 óra, erre nyilván emlékeznek, és fontos, hogy nekem adják át ezeket a módosítókat, és nyilvánvalóan ezeket igyekszünk figyelembe venni. Nagyon hasznos ülést tartottunk tegnap a bizottsággal együtt, és a UNHCR, az ENSZ menekültügyi főbiztosságával, ahol több kérdést részletesen is megvitattunk, illetve hogy milyen következményei vannak az én javaslataimnak, illetve a bizottsági javaslatoknak. Emlékeztetném még arra is az érdekelteket, hogy ma ebédidőben is lesz egy találkozónk a DCS hálózat létrehozóival együtt. Már korábban a bizottság elé terjesztettük ezt, és eredetileg amit akartunk tartani ülést, az most lesz majd ebédidőben, mint már említettem. Valószínűleg olyan helyzetben leszünk, hogy meg tudjuk majd vitatni a módosításokat november 15-ig, és a fontos lenne, hogy megismerjük a tanácsnak az ütemtervét is, mert vannak kérdések, amiket felvettek, hogy miért van ilyen megközelítés, és miért nem tudunk gyorsabban haladni. Azt hiszem, hogy sokan rájöttek arra, hogy a tanácsban ezzel az ügyel kapcsolatban elég nehéz, és nagyon fontos, hogy a parlamentnek meglegyen a saját álláspontja, legalábbis oly módon, hogy a tanácsal tudjon tárgyalni, illetve adott esetben tovább tudjunk lépni, hogyha ezt szükségesnek vagy helyesnek látjuk. Az időpontok, a dátumok, a tartalmak már folyamatban vannak, ezekről is volt már szó. de mindenképpen fontos, hogy legalább az egyik menekültügyi ö, ügy előbbre menjen a tanácsban is. Köszönöm. Thank you, Mrs. Lambert. Then we turn to the Commission and the Bill. Köszönöm szépen, Lambert asszony, most pedig a bizottság közös a belga elnökséghez fordulunk. Gajna asszony, most sem akar hozzászólni? Elnökség, tessék, igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Lambert asszonynak ezt a jelentést. Kiváló kiindulási alap ez a vitához. Módosítókat még fognak benyújtani. Már volt alkalmam erről az ügyről szólni egy korábbi ülésen, de nagyon szívesen összefoglalom, hogy mi a helyzet a tanácsban. Megerősíthetem, hogy haladnak a tárgyalások a tanácsban. A múlt héten sikerült a technikai egyeztetéseket lezárni az Azil munkacsoportban. Ez volt az utolsó ülése a munkacsoportnak ebben az ügyben, úgyhogy a technikai munka lezárult a stratégiai bevándorlás és menekültügyi csoportban volt már egy vita erről az irányelvről. Két pontról volt szó, amelyek még függőben vannak a tanács előtt. Egyrészt a szolgáltatások meghatározásának definíciójának kérdése, a másik pedig a jogharmonizáció ügyben, illetve a szubszidiáris védelem koncepciója. Még pontosítani kell a módozatokat a jogharmonizáció terén, a jogállást illetően. Tehát a múlt héten idáig jutottunk, és a koreperben most szeretnénk folytatni ebben a hónapban, vagy novemberben a munkát. harmadon, hogy dialógust alakítunk ki Lambert asszonynal, és november végére a lehető legmesszebbre szeretnénk jutni. Hát itt tartunk, köszönöm. Any member? Más valakinek en, esetleg van véleménye, Romero asszony? Romero asszony. Gracias, señor eh, presidente. Köszönöm, elnök úr. Ez az irányelv módosítási javaslat úgy gondolom, hogy nem igazán alkalmas arra, hogy igazán módosítsuk, tehát komoly módosításokat terjeszünk be. Nagyjából egyetértünk azon javaslatokkal, amelyeket a jelentéstevő tett, Jean Lambert asszony. Az NGO gyakorlatilag mind bevette a munkájába még mindig van idő arra, hogy módosítókat terjesszünk be. Például a joggyakorlat, a jogi hagyományok esetében, ugye most nőkre gondolok, talán konkrétabban kéne fogalmazni az eldolgozás esetén. Kár, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a parlament ilyen keveset módosíthat, hiszen ugye itt együttdöntési eljárásról van szó. Jobb lett volna, hogyha fontosabb kérdésekbe is beleszólhatunk. Behatárolt, tehát, behatároltak a lehetőségeink, de próbálunk néhány módosítást mégis megfogalmazni, azok es, azon esetekben, amikor a nőket károsan befolyásolják, befolyásolja a joggyakorlat vagy a hagyomány. A ö, nemzetközi védelemre jogosultak esetében. Elnök Holmájer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző ülés előtt már kinyilvánítottam a véleményemet ezzel a kapcsolatban, nem fogom magamat megismételni. Köszönetet mondok Jean Lambertnek, kitűnő volt az együttműködés az árnyék jelentéstevőkkel. Egy kérdésem lenne a tanács felé. Az a kérdésem, hogy a családegyesítéssel kapcsolatban miben tudtak eddig megegyezni, illetve a védelemmel kapcsolatban milyen konkrétumokra jutottak. Tehát részletesebb információt szeretnék a tartalmi kérdésekben. Elnök, Guillaume asszony. Ah euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szót mondanék, még akkor is, hogyha alapvetően egyetértek eh, Lambert asszonyal abban, hogy amikor néhány szót mondunk, akkor aztán hosszúra sikeredik. Ez a eh, bizottsági javaslat mindenképpen nagyon fontos, mert megpróbál megoldást találni a jelenlegi szabályozás hiányosságaira. Én szeretném hangsúlyozni, ahogy ez az egy imént is elhangzott, hogy mennyire fontos a az egyezmény szerinti menekültek és a szubszidiáris támogatású védelemben részesülők helyzetének a közelítése. Mert nem csak azt kell ezzel elkerülni, hogy egyes tagállamok jogi indok nélkül a szubszidiáris védelmet helyezzék előtérbe szemben az egyezményes védelemmel, ami így lehetővé tenni azt is, hogy racionalizáljuk és csökkentsük egyes eljárásoknak az administratív költségeit. Én is szeretnék gratulálni Lambert asszonynak a munkájához, és két módosítót is gondoltam benyújtani. A, az elsőt a, az irányelve módosítással kapcsolatban a Szerintem az alkalmazási hatályt ki kellene terjeszteni, ne csak harmadik állampo országok állampolgárai vonatkozzon, mert a Genfi konzekvenció Ez nem fog nagyon sok embert érinteni, de lényegében mégiscsak kellene erről beszélni. A másik pedig a védelemem szereplőiről, ami eddig úgy tűnik, hogy kizárólag a nemzeti hatóságokra korlátozódik, mert más felek, akik nagyon tiszteletre méltóak kétségtelenül, nem rendelkeznek azon képességekkel, hogy betartassák a jogot és a határozott hatékony védelmet. Ezért fontos lenne erről is beszélni a jelentés készítőjével. Mr. Bronx. Rosszul it's been reaffirmed this morning. Köszönöm szépen. Sok olyan dolgot hallottunk ma is, amit már korábban is. Szerintem, akik menedéket kapnak, nem csak azok, akik maguk veszélyben vannak, hanem bárki olyan személy, aki esetében fönnáll a veszély, hogy egy veszélyes országba küldik őket vissza. Tehát azért kerülnek veszélybe, mert az ország veszélyes. Hogyha ezt az alapvetést elfogadjuk, akkor a logikus következtetést is fogadjuk el, ez pedig az, hogy elfogadhatatlan az, hogy bármilyen szemét visszaküldjünk, visszaküldjünk ö, veszélyes országokba. De a következő lépés az lenne, hogy ezen veszélyes országokból az egész lakosságot kihozzuk, tehát Afganisztán, Kína, stb. stb. veszélyes országok teljes lakosságát előbb-utóbb át kéne hozni Európába. Elnök, köszönöm szépen meghallgattuk az elnökséget, a képviselőket. Lambert asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A nemzetközi jogszabályok szólnak arról, hogy nem lehet visszaküldeni a védelemre szorult személyeket a veszélyes országokba. Nos, az észrevételekre reagálvám. Beszéltünk az átdolgozás milyen ségéről, tehát hogy be, vagy, be vannak határolva lehetőségeink, és a tanácstól megkérdeztük a részleteket. Ami az irányelv hatáját, hatájának kiterjesztését illeti, nagyon örülök a fejleményeknek, a tárgyalások során ez pozitívan alakult. De, mint említettem, várom a módosításokat, Guillaume asszonyra már utaltam, de másoktól is várom a módosításokat. Ezután pedig megtárgyaljuk ezeket az árnyékelentéstevőkkel, és aztán a szakbizottság ülésen is megbeszéljük ezt a 15-én. Elnök, köszönöm szépen. Holmájer asszony föltett egy kérdést az elnökségnek, nem tudom, hogy válaszolnának erre. Igen. Köszönöm szépen. Igen, Köszönöm szépen a családtagok meghatározása. Ahogy említettem, vagy akartam említeni, ez még függőben van a tanács előtt. Sajnos nem tudok elébe menni a tárgyalás eredményeinek, de hadd mondjam el, hogy az eredeti bizottsági javaslatot egy kicsit túl általánosnak találják a tanácsban. Folytatódik tehát a vita, a pénteki vélemények alapján, hogy jobban meghatározzuk az álláspontokat. Thank you. If no further comments. Köszönöm szépen az észrevételeket. Akkor átérhetnénk a következő pontra. Hatos pont. Az Egyesült Nemzetek lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve tizedik cikkének végrehajtása lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alkotóelemek, lőszerek, kiviteli engedélyezése, behozatala, tranzit szabályai. Az első cserére kerül most sor, és a bizottság ismertetőjére az előadó Mátyő asszony, képviselőtársunk, a bizottság javaslatáról van szó, az Egyesült Nemzetek lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve tizedik cikkének végrehajtására vonatkozóan. Az INTA szakbizottság a gazdája ennek az eljárásnak, az illetékes szakbizottság, a az eljárási szabályzat 50. cikke alapján a Libét felkérték, hogy készítsen véleményt. Marini úrnak adom meg a szót az Európai Bizottságtól, hogy ismertesse a javaslatot, aztán a belga elnökségnek, hogy a helyzetet ismertesse a tanácsban, aztán megnyitjuk a vitát. Marini úr a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottság megtárgyalta és aláírta a lőfegyverekről szóló jegyzőkönyvet az ESZ keretében az EU nevében. Ez egy úgynevezett vegyes nemzetközi eszköz, tehát vannak EU hatáskörök is benne, ahol a bizottságnak kell eljárnia, hogy az EU jogba eltültesse a rendelkezéseket. A belső piaccal kapcsolatos, jelöléssel, nyilvántartással kapcsolatos rendelkezések egy 2008-as irányelv hatájába tartoznak, a tizedik cikk eh, pedig a kereskedelmi politikáról szól, kizárólagos EU hatásköre ez, tagállamok itt nem hozhatnak eh, jogalkotási kezdeményezést. Az ENSZ eh, lőfegyver jegyzőkönyve nemzetközi vállalást jelent az EU számára, és a jelenlegi EU szakpolitikával összhangban van, hiszen a kis lőfegyverek terjedését az EU meg akarja akadályozni a világban. A 207-es és a 346-os cikkek a jelenlegi szerződésben keretet hoznak létre, a 10-es cikk végrehajtására A 207-es kereskedelmi előírásokat kell, hogy figyelembe vegyük, ugyanakkor a 346-os cikket sem sérthetjük meg, mi szerint a tagállamok nemzetbiztonsági szempontjait figyelembe kell venni. A tagállamok a nemzetbiztonsági területen intézkedéseket hozhatnak ezért, az olyan lőfegyverekre, amelyek kifejezetten katonai felhasználásúak, nem vonatkozik ez az egész eljárás. Miután a jegyzőkönyvet aláírta az EU, ö, ebben a folyamatban részt kíván venni a, a polgári felhasználású lőfegyverek exportjánál, tehát szabályozásra van szükség. A bizottságnak át kell ültetnie az EU kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken a rendelkezéseket. Egy akcióterv jött létre megfelelő fellépésekkel, intézkedésekkel. Ezek célja a tiltott fegyvergyártás és kereskedelem. A Stockholmi program keretében az Európai Unió a nemzetközi konvenciók, egyezmények ratifikációját folytatja, különösen az ENSZ egyezményekét. Az Európai Bizottság hosszú előkészítő tanulmányt végzett, mielőtt a javaslatot megfogalmazta. A hatástanulmány 2006-os, 2007-es tanulmányokon alapul, minden tagállam megkapta a kérdőíveket, illetve minden releváns szerepvállaló és érdekcsoport, az Európai Fegyvergyártó Szövetségek, polgári célú ö, fegyvergyártó szövetségek, fegyvergyűjtők, stb. 2007 márciusában és júniusában ö, Brüsszelben több ö, Találkozót tartottunk tagállamokkal, civil résztvevőkkel, és folyamatos internetes konzultáció zajlott. Uh, 27 tagállamból 19 válaszolt a kérdéseinkre, vagy részt vett a találkozókon. Ez egy reprezentatív minta. Ami a magán szerepvállalókat és civil szervezeteket illeti, a bizottság szintén széles körű konzultációt szervezett, kérdőíveket küldtünk nagyon sok érintetnek az EU-ban, és a konzultáció különböző szakaszaiban nagyon sokféle véleményt megismerhettünk Amennyiben a rendeletet nem fogadjuk el, akkor a jelenlegi szabályozás marad hatályban a tagállamokban. A programmal szereplő témákkal nem foglalkozunk akkor, és az ENSZ-nek a lőfegyveri jegyzőkönyvét nem lehet alkalmazni. következésképpen az európai közösség a nemzetközi politikai vállalásait nem tudja teljesíteni. Ahogy említettem, a javaslat figyelembe veszi, hogy egyszerűsíteni kell az intézkedéseket az időszakos export esetében. bizonyos többszörös engedélyezésekre lehet szó, maximális időtartamot kell meghatározni minden egyes engedély esetében. Úgy gondolom, hogy jól kiegyensúlyozott dokumentumot készítettünk, figyelembe vettük a különböző érintetteknek a különböző szükségleteit, igényeit, és nem szeretnénk túlságosan nehézkes, bürokratikus eljárást kialakítani. Ennyit akartam mondani, elnök úr, de szívesen válaszolok a konkrét kérdésekre ebben az ügyben. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Marini úr. Most pedig a belga elnökséget hallgatnánk meg. Kérem, ismertessék a helyzetet, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnökségnek az a célja, hogy a technikai egyeztetést az elnökség végéig lebonyolítsuk. Pillanatnyilag cikkenként haladunk, és a fennmaradó négy ülésen is ezt fogjuk tenni. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you. Now. Köszönöm szépen. Most a képviselők következnek, ki szeretne hozzászólni. Mátyő a jelentéstevő először. Tessék. Merci, Monsieur Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát azért, hogy a terrorizmus ellen küzdjünk és az állampolgárok biztonságát biztosítsuk, az Európai Bizottság, ha jól értettem, azt javasolja a tagállamoknak, hogy az ENSZ jegyzőkönyvének 10 cikkét írja alá a lőfegyelekre vonatkozóan ez együttes döntést jelenti, és a két bizottság között a parlament az 50-es cikk értelmében kerül a képe. Itten az INTA és a LIBE szakbizottságok érintettek. Ezek a civil fegyvereket, könnyű fegyvereket illeti, és nem tartoznak ide a katonai és rendőrségi fegyverek. Kire szól ez a rendelet? A jogosan fegyverrel rendelkező személyekre, a vadászokra, de nem csak a vadászokra, a sport lövőkre is. Ezeket nagyon jól ismerjük, ezek azok, akik az olimpiai játékokon szerepelnek, nagyon szimpatikus emberek, és akikkel nek tett egy viszonylag bölcs javaslatot a bizottság. Tehát egy egyszerűsített eljárást alkalmaznának, különösen a 7.5-ös cikk értelmében. Ez vonatkozik az egyszerűsített eljárásra, és a szakértőkre is vonatkozik, tehát a lőfegyverek javítására és de szeretném, hogyha Marini úr ezt megerősíteni, mert hogyha a bizottság javaslatát elolvasom, erre, a, tehát a szakértelem, a kiállítás és a javítás egy kicsit azért zűrzavarosnak tűnik nekem. Természetesen a sportlövők és a vadászok esetében, akik jogos tulajdonosok, azoknak kell, hogy gyűjtse, gyártsanak is fegyvereket. Ezek nagyon sokszor nem nagy gyártók, hanem kis manufakturális módszerekkel gyártó üzemek, és harmadik országokba is ezek exportálnak. Egy hatástanulmányt is készített a bizottság ezzel kapcsolatban, és ez egy kicsit jobban aggaszt, ezt meg kell mondjam, mert a ö, ig, ö, ami van a javaslatában, az 1 millió 350 ezer eurótól 4 millió 620 ezer euróig terjed. Jó lenne, hogyha egy kicsit megmagyarázná ezeket a számokat, mert a biztonság az senki sem vitatja, hogy nagyon fontos, de azért ez a költség azért mégiscsak egy kicsit nagyon magas és jó lenne, hogyha erről valami többet mondana, mert hogy ma egy válságidőszakban ilyen költségeket vállalni, illetve vállaltatni azért nem egyértelmű, és szeretném, hogyha egy közep, közép álláspontot találnánk, úgyhogy ne csak a fegyvergyártóknak és a javításokat végző kézműveseknek kelljen ezeket a költségeket viselniük. Tovább szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy az árnyék jelentéstevőkkel együtt tudtam dolgozni, és várom természetesen az észrevételeiket. Köszönöm szépen. Honorevole Giacolino. Giacolino úr. Sí, grazie, Köszönöm szépen, elnök úr. Marini, doktor úr beszámolóját figyelemmel végighallgattam. Vele egyébként már személyesen is fölvettem a kapcsolatot. Egy másik intában tárgyalt kérdéssel kapcsolatban. illetve a tanácssal is felvettem a kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott szöveg, és számos észrevételt tartalmaz. Természetesen még lehetne javítani ezen a szövegen. Két dolgot szeretnék gyorsan kiemelni. Az egyik az eljárás felgyorsítása, az engedélyezés területén. A másik dolog, ami nem kevésbé lényeges, hogyha elfogadtuk ezt a dossziét, ezt a dokumentumot, akkor lesznek olyan országok, amelyek aláírták és ratifikálták ezt, vagy aláírták, de még nem ratifikálták. Nos, mindezek országok esetében lenne végre egy viszonyítási alap, egy kiinduló pont, és erre utalt Mátyő asszony is, ez a lófegy, lőfegyverekre is, a lő, lőfegyverek esetében egészen világos kategóriát fogunk felállítani, tehát nem fogjuk összekeverni a katonai fegyvereket a lőfegyverektől, amelyeket például versenycélokra, sportcélokra vagy vadászati célra használunk. Tehát ezek lényeges kérdések, ezekre mindenképpen oda kéne figyelni. Köszönöm szépen, elnök Grazie. Köszönöm szépen. Keller asszony. Köszönöm szépen. Nekem kicsit más a megközelítésem. Talán azért, mert nem értem, hogy hogy lehet rekreációs célokra felhasználni a fegyvereket. Nem nagyon örülök annak sem, hogy a hatástanulmány számos lehetőségéből ezt választotta ki. Aztán a hatékony megvalósítás nem a tagállamok szempontjából fontos, hanem a magán felek részére. Lőfegyverekről beszélünk, és ezek lehetnek károsak is. Persze lehet használni sportlövészetre, vagy más úgynevezett rekreációs célokra. Néhány kérdésem lenne. Az egyik az lenne, hogy miért most beszélünk erről, amikor már 2002-ben hatályba lépett ez a cikk. Aztán a vadászok esetében olyan országokból se vadászfegyvereiket a, a, a vadászok, ahol nincsenek, nincsen vadászengedélyük. Ezt hogyan magyarázzák? Aztán kérdésem, hogy milyen magán felekkel, vagy NGO-kkal egyeztetett, civil szervezetekkel egyeztetett, mert úgy tűnik, hogy elég egyoldalú volt eddig az egyeztetés. Ha megnézzük a tízes cikket, a javaslaton belül, akkor a vadászok és a sportlövészek nem szerepelnek konkrétan abban a felsorolásban, hogy meddig kell megtartani ezeket, a, ezeket az intézkedéseket. Ezt szerettem volna kérdezni, és elnézést kérek, hogyha el kell, menni, el kell mennem, mielőtt válaszolna, de kérem azért válaszoljon. Itt lesznek a segítői. Enci hogy mondja az elnök. Enci úr. Köszönöm szépen. Nos, ez a rendelet tervezet a polgári fegyverekről, a polgári lőfegyverekről szól, nem a katonai fegyverekről. Lenne egy kérdésem a bizottság felé. Miért egyetlen cikk a jogalap? Itt azért teszem fel ezt a kérdést, mert itt alapvetően a közös kereskedelmi politikáról van szó, és a ENSZ tizedik cikkének a legfőbb célja nem más, mint a határon túlnyúló szervezet bűnözés elleni föllépés. Talán más jogalapot kellett volna keresni. Vagy mást is, nem csupán ezt a cikket. Ismerem ezt a témát, és úgy gondolom, hogy európai szinten nagyon szigorúak a rendelkezések a lőfegyverek birtoklásáról, kereskedelméről, stb. stb. Vannak, más, vannak olyan tagállamok is, amelyekben igen, szigorúak az előírások. Nos, azt gondolom, hogy a szubszidiaritást is figyelembe kéne venni, nem csak a közös kereskedelmi politikai megfondolásokat. Kérdésem tehát az, hogy miért nem egy irányelv formájában ragadjuk meg a tagállamok véleményét. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ha nincsen több észrevétel, több képviselőjátom nem kér szót, akkor a bizottságnak adom vissza a szót. Marini úr, kérem válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, azzal szeretném kezdeni először is, hogy Matyi hogy észrevételeire reagáljak, hogy az egyszerűsített eljárás, ami ebben a szerepel. Mint ahogy kezdetben mondtam, megpróbáltunk olyan egyszerűsített eljárásokat létrehozni, amik nem eh, teszik túl nehézé azokat az eljárásokat, amelyeket azoknak kell végigvinniük, akik legálisan használják ezeket a lőfegyvereket. Azok az eljárások, amik a hetes cikkben szerepelnek, mindenképpen végrehajtandóak a vadászokra is, a kiállításokra, javításokra és a sportlövészekre is vonatkozik. Ugyanakkor biztonsági szempontok miatt, amelyeket jeleztek a tagállamoknak a különböző, orsz, különböző tagállamok belügyminisztériumai az export esetében úgy döntöttünk, hogy csak a vadászok és a sportlövészek esetében alkalmazzuk az egyszerűsített eljárást, már a kiállításokra és a javításokra nem. Ezt azt követően tettük, hogy végeztünk egy értékelést, illetve a biztonsági szempontokat vettük figyelembe. Ami a költségeket illeti, a hatástanulmányunkban úgy ítéltük meg, hogy ez többé-kevésbé 0,19%-át teszi ki az exportok teljes értékének, ha 2007-et vesszük a, alapul. Tehát ennek az eljárásnak a többlet költsége valójában nagyon szerény. És ezt egy olyan számítás alapján derítettük ki, ami itt nem volt könnyű kidolgozni. Ami azt a kérdést illeti, hogy miért csak ma beszélünk erről a rendeletről, illetve miért most kerül előterjesztésre, meg kellett várnunk azt, hogy elfogadásra kerüljön az az irányelv, ami a belső piaccal foglalkozik. Tehát a bizottság miután aláírta a lőfegyverekről szóló jegyzőkönyvet, a különböző rendelkezéseket át kellett ültetni, tehát mindazt, ami szerepel a a jegyzőkönyvbe azt kellett beépíteni a közösségi szabályokba. És az irányelvnek a tárgyalása és elfogadása, ami 2008-ban történt, az szól a belső piacnak erről a részéről. Ezt követően az utolsó cikkel kezdtünk el foglalkozni, ami kilógott ebből az eljárásból, ez pedig a tízes cikk. Tehát a rendelet más témákra, elvekre is épül, olyanokra, amelyeket már a 2008-as irányelv is lefed, például a definíciók, itt találhatok meg, mert koherenciát kell fenntartani a között, amit létrehoztunk az Európai Unión belül, és az között, amit pedig a harmadik országokkal kell létrehoznunk. Ami a jogalapot illeti, a régi jogalapról, a 133-as cikkről van szó, ma ez 207-es néven fut. Ez a jogalap volt az, ami az alapja a tár- volt a tárgyalásoknak, és ennek alapján váltak lehetővé a tárgyalások. Ezt a mandátumot adta a tanács annak idején a bizottságnak, hogy erről a jegyzőkönyvről tárgyalhasson. És ami ezt a tízes cikket illeti, a bizottság kénytelen volt a rendeletnek a megoldását követni, mert ezt írt elő a 207-es cikk. Következésképpen a hatástanulmány, amit elvégeztünk, és hogy ezt már említettem hozzászólásomban, eh, számos eh, konzultációt is tartalmazott eh, a különböző szereplőkkel konzultáltunk, tehát mindazokkal, akik érintettek ebben a kérdésben és a hatástanulmányban megvan az összes civil szervezetnek és egyéb egyesületnek a listája, amelyekkel konzultáltunk. Tehát úgy gondolom, hogy, illetve még egy utolsó észrevétel, itt nem arról van szó, hogy egy bizonyos személyek egy bizonyos csoportját veszük célba, hanem ennek a rendeletnek a végcélja, és ami a lényegesebb célja, és ami a, az ENSZ jegyzőkönyvre épül, az az, hogy a polgári életben használt lőfegyverek nyomon követhetőek legyenek és el tudjuk kerülni azt, hogy e, ezeket a fegyvereket más célra használják fel. Tehát, hogyha kikerülnek ezek a fegyverek a legális hálózatból, hogy akkor ezeket e, illegális célokra használhassák. Tehát ez, a leg, ez az alapja ennek a rendeletnek. És az egész ENSZ jegyzőkönyvnek is ez a célja. Mindössze annyit próbáltunk meg e, elérni, hogy ezt az alapelvet átültessük a közösségi jogszabályba, és úgy, hogy e, ne kelljen túlzottan nehézkessé tenni azon eljárásokat, amelyek e, vonatkoznak azokra, akik használják ezeket a fegyvereket, illetve exportálják teljesen legálisan. Köszönöm. Thank you for the explanation. Köszönöm szépen a magyarázatokat. Hogyha nincs további észrevétel, akkor Mátyő asszony esetleg szeretne még szólni, nem? Akkor hadd javasoljam, hogy 5 perccel halasszuk el az elektronikus szavazás megkezdését, hiszen most osztják ki a szavazólistát, amely már tartalmazza a legfrissebb megállapodásokat a, azzal a fontos kezdeményezéssel kapcsolatban, amiről most fogunk szavazni, tehát a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. Tehát most osztjuk ki a szavazólistát, tartsunk öt perc szünetet, hogy mindenki meggyőződhessen róla, hogy a szavazólistát megkapta. Öt perc múlva kezdjük a szavazást. areas. Chair. Dear colleagues. Kedves kollégák, hogyha valamennyien leültek, akkor kezdjük el, mert most szavaznunk kell. Kicsit hosszadalmasnak ígérkezik, tehát bizonyos időt igénybe fog venni, koncentrálnunk kell, látván a kezdeményezések számát, Valószínűleg az első a legjelentősebb, amivel foglalkoznunk kell, ez pedig az állampolgári kezdeményezések kérdése. Gönc Kinga kolléganőnk és Cecilia Wingström készítették a jelentéseket. A, önöknél van a ö, szavazólista, amiben a legutóbb típusú megállapodások is már szerepelnek. Ezt minden képviselő megkapta, és hogyha kezükben van, akkor kezdünk. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 17-es, 70-esről beszélünk részenként. Első rész mellette, I mean, that is precisely why we needed to have the latest voting. Éppen ezért fontos, hogy a legfrissebb szavazólista legyen önöknél, és folytassuk akkor tehát 70-es módosító részenként. 70-es első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes, négyes rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 71-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 71-eset mellette, illetve elnézést mondja az elnök, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nem működik? esetleg üljön máshová, vagy hozzáteszünk egyet. Tehát 25 mellette, 23 ellene. Ö, igennel vagy nemmel szavazott? Igennel. Akkor, akkor 27 plusz 23 mínusz. Tehát elfogadtuk. 72-es, 73-as, nem, 74-es. 74-es, 75-ös és 76-os, ezek egy azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es és 77-es módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, akkor ezt mégis ellenőrizzük, mondja az elnök. Tehát 12-es, 77-es együtt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyel többen szavaznak az ALD-tól. Mi történt? Nézzük meg. Áldétól egyel többen vannak. Akkor most mi van? Mi van? kérdezi az elnök. I don't see it. We repeat? Shall we repeat? No. Then what's, what's the turnout? Mi az eredmény a szavazásnak, kérdezi az elnök. Tehát 29 mellette, 21 ellene. Ezt elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es egy szóbeli kiegészítéssel, szóbeli módosítás, tehát 79-es mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es, 83-as azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-est visszavonták, 84-es mellette kiesik, akkor ezeket, mert ha a 82-83-ast elfogadtuk, nem azok, azokat elutasítottuk, akkor, akkor 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 87-es, itt részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Akkor a második részét ellenőrizzük a 87-es módosítónak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonöt mellette, 24 ellene, tehát elfogadtuk. You should have voted yes. So it's adopted. It's one plus. Egyel több. Egyel több, mint a nem, tehát elfogadtok. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es szóbeli módosítóval, De Young úrról, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a négyes kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonkilenc mellette, tizenhét ellene, tehát ezt elfogadtuk. Tizenhetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. 17-esre megnyitom a szavazást. What? Much of a stress. Mekkora stressz? Mi van? Akkor megismételjük a szavazást működik a berendezés, akkor rendben, akkor most ellenőrizzük. 24 mellette, 22 ellene, tehát elfogadtuk. 17-es, 93-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 93-ast, megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 21-en ellene elfogadtuk. Most pedig részenként a 94-esről első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 18-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, ellenőrizzük. 20 mellette, 24 ellene, tehát ezt elutasítottuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 95-öst ellenőrizzük. 95-ös ellenőrizzük, lezárom a szavazást. 24-24. Akkor ezt elutasítottuk. 19-es következik mellette, ellene, ellenőrizzük, ismételten ellenőrizzük, 19-eset megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnégy mellette, 20 ellene elfogadtuk hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva 20-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 20-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 24 ellene, elutasítva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Százas szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a százasat. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 27 mellette, 20 ellene elfogadtuk kompromisszumos ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104-es, 105-ös, amelyek azonosak, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107-es, Vannak itt, amik okafogyottá válnak. Tehát a 110-esről szavazunk. Lehet, hogy az én szavazásom nem jó, de én úgy látom csak, hogy a 106-os esik ki, válik fogyottá, a 107-es, 108-asok nem. Elnézést, az én listámon, mondja az elnök, ott úgy látom, hogy a 107-es, 108-asok is okafogyottá válnak, abban az esetben, hogyha a 6-os elfogadtuk. Tehát a 110-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Three falls, 111, 24 falls. So it's 112. 112-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Megint vannak, amikor a fogyottá válnak. es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát 121-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 26-an ellene, tehát elutasítottuk. 122-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 123-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-25, tehát elutasítottuk. 124-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 126-os részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a második részét a 126-osnak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 24 ellene, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 27-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 19 ellene elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodás. Ismételten ellenőrizzük, 127-esre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 19 ellene elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 130-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as, 132-es, ezek azonosak. Tehát 28, a 132-es mellette ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük ezt a kettőt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 mellette, 18 ellene, tehát ezt elfogadtuk. Most együtt szavazunk a 134-es, 135-ösről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel eljutunk a 130-ashoz mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 30-asat, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 30-as, 30-as módosítóról van szó. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 19 ellene, tehát elfogadtuk. 141-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtók, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtók, 142-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtók, 32-es részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás. Szerintem ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük, tehát 32-es második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, 24-23, tehát elfogadtuk. Tehát 33-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor egyes eh, módosítók kiesnek, a kettes és a hetes azonosak mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A kettest és a 37-est, amelyek megegyeznek, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 28 igen, 20 nem, elfogadtuk. 38-as szóbeli módosítással, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es részenként, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, de ha gondolják, igen, tehát elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó, jó, a 39-esnek a második felét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 19 igen, 29 nem. Elutasítottuk. A hármast visszavonta következik a 40-es szóbeli módosítás mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Többit okafogyottá vált, 43-as mellette. Ellene Nézzük csak, ellenőrizzük. 43-as, megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 30 igen, 19 nem, elfogadtuk. 4-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Menjünk tovább. 44-es. Igen, erről kell még szavaznunk, mert a 4-es módosítót elutasítottuk. Tehát 44-es mellette, ellene, ellenőrizzük, a 44-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. 44-esről lezárom a szavazást. 28 igen, 20 nem, ezzel elfogadtuk. 45-ös módosító. Nem, bocsánat. 10-es kompromisszumos módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. nem kompromisszumos, hanem ötös módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az ötöst. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 25 igen, 19 nem, ezzel elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 11-es kompromisszumot. Megnyitom, lezárom a szavazást, 29 igen, 19 nem, ezzel elfogadtuk. Negyvenkilences részenkénti szavazás, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt, a 49-esnél megnyitom, lezárom, 28 igen, 22 nem, ezzel elfogadtuk. Most pedig az 50-es, 51-esről egyszerre szavazunk, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. a 7-es, 52-es okafogyottak, 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ez azt jelenti, hogy az 54-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 54-est, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. 20 igen, 30 nem, ezzel elutasítva. 8-as módosító, ez továbbra is él, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító Enci úrtól, mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük ezt a szóbeli módosítót, megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 27 igen, 20 nem, ezzel elfogadtuk. 55-ös mellett. Against. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 56-osról részenként szavazunk. Három részben. Első rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. 23 igen, 25 nem, ezzel elutasítottuk. Harmadik részről mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is, mert elég szorosnak tűnik. Valószínűleg úgy alakul, mint az előző, de ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Igen. 25 igen, 25 nem. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 57-es 57-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 58-asról is kell szavazni mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60-ast visszavonták, 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 9-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a 9-est megnyitom, most lezárom a szavazást, 24 igen, 22 nem, ezzel elfogadtuk. Most pedig az így módosított szövegtervezetről következik a végszavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 igen, 0 nem, elfogadtuk, és gratuláljunk az előadóknak, Gönc Kingának és Wikström asszonynak. Köszönjük szépen! Átérünk a következő szavazásra, még nem ért véget az elektronikus szavazás. Kedves kollégák, mindjárt befejezzük a szavazást, de még nem fejeztük be teljesen. You want to take your seats and concentrate on the vote? Foglaljanak helyet és összpontosítsanak, akkor gyorsabb lesz. az Európai Unió és Grúzia közötti visszafogadási egyezményről, illetve az arra vonatkozó ajánlásról szavazunk. Natali Grisbeck asszony az előadó. Tehát a visszafogadás. Grúzia. Grúzia visszafogadás. Erről szavazunk. Az ajánlás tervezetről elektronikusan. Nincs módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenkettő igen, hat nem, ezzel elfogadtuk. Benok azt, hogy szeretne szólni, igen. Igen, a nem szavazatunkat szeretném magyarázni kisebbségi véleményt szeretnénk benyújtani, vagy felolvassam? Igen, ha gondolja, nem, nem, nem mondják. Tehát írásban elkészítettük a véleményünket, és be fogjuk nyújtani. Akkor adják körbe. Now we're moving to the draft recommendation on... Most pedig következik az ajánlás tervezet egy tanácsi határozatról, amely az Európai Unió és Grúzia között a vízum könnyítési egyezményről szól. Megint csak eh, Natalie Grisbeck asszony az előadó. Módosítót nem nyújtottak be, úgyhogy rögtön szavazunk. Megnyitom a szavazást. Elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 47 igen, egy nem szavazat. Megint csak gratulálunk az előadónak, Grisbeck asszonynak a szöveget. Elfogadtuk. Még egy szavazás van. Az Európai Parlament és a Tanács módosítja azoknak a harmadik országoknak a listáját, amelyeknek állampolgárai vízummal kell, hogy rendelkezzenek, amikor a tagállamok külső határát átlépik, illetve azok ö, azon országokét, amelyek állampolgárai vízummentességet élveznek. Agustin Diaz de Mira az előadó, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid észrevétel. Az első az lenne, hogy az intoklásnál nagyon kis technikai módosításokkal éltem. Például az, hogy 130 jogalkotóról van szó, illetve, hogy Tajvanban a gazdasági növekedés elérte az év első felében a 20,27%-ot. A tájpei, brüsszeli állandó képviselet vezetőjére is utalok, a soros elnökségre Bulgária, Ciprus, Románia, Románia állandó képviseletére, illetve önre is utalunk egy levélben, és szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a románi, ciprusi és bolgár állampolgárok ezután 30 napig vízmentesen tartózkodhatnak Tajpejben. Tehát rövid tartózkodásra rövid tartózkodás idejéig vízum nélkül tartózkodhatnak ezek a személyek Tájpejben, illetve a tájpejek is az említett európai tagállamokban szintén 30 napig vízummentesen tartózkodhatnak, reciprocitásról van tehát szó. Ennyit szerettem volna pontosítani, köszönöm elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, megköszönöm a tájékoztatást. Minden képviselő immáron tudatában van annak, hogy hogyan döntött a tájpei kormány. Akkor most módosított formájában szavazzunk erről a, erről a jelentésről. Tehát a módosítással együtt, amit az imént megfogalmazott eh, Diaz de Mera úr. Elektronikus szavazás következik. akkor először inkább szavazzuk meg a módosítást, elnézést kér az elnök. Először a módosításról szavazunk készfeltartásra, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Akkor most a teljes módosított jelentéstervezetről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47-en szavaztak mellette, egy ellen szavazat. Ez azt jelenti, hogy nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Gézdemira úrnak. Köszönöm mindenkinek, megköszönöm, hogy együttműködött a szavazás. Now we are moving to the follow Következik a következő napi rendi pont. Which is point 11. 11-es napi rendi pont. 11-es tehát. Nagyon fontos dosszié ez, nagyon fontos téma hajdanán ezt elhalasztottuk, nem került sort a vitára. Egy tanácsi rendelet módosításáról van szó, melynek témája az EU tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős Európai Ügynökség, azaz a Frontex felállítása. Please, your kindly request... Kedves kollégák! Kérem szépen, maradjanak csöndben, összpontosítsanak a feladatra. Some colleagues are leaving the room. Sokan elhagyják a termet. Könyörögve kérem önöket, maradjanak csöndben. Így koncentrálhatunk a 11-es napi, napi rendi pontra. Legyenek olyan kedvesek. If you're kind enough, we have in here sor kerülne akkor a második eszmecserére ezen témával kapcsolatban. Tehát arról van szó, hogy a Frontex mandátumát kell felülvizsgálni. A Libe szakbizottság küldöttsége egy hónappal ezelőtt ellátogatott a Frontexhez. A nemzeti parlamentekkel tartott tájékoztató, találkozón megbeszéltük ezt a kérdést október 4-én. Most Buszotil úrnak adnám meg a szót. Kérem, hogy számoljon be a fejleményekről. Utána a belga elnökség következik, aztán a bizottság, hogyha hozzá kíván szólni szintén a jelenlegi helyzetet mutatnák be a tanácsi rendelet módosításával kapcsolatban. Először azonban a jelentéstevőnek adnám meg a szót Buszutil úrnak, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egész röviden, hogy is állunk? Ez az első eszmecsere. Sajnos a korábbi ülésünkön nem kerülhetett erre sor, mert nagy késésben voltunk, tehát ma kerül sor az első eszmecserére. Örülnék neki, hogyha minél többen részt vennének az eszmecserébe. Eddig mit sikerült elérni? Két ülésünk volt az árnyéklentéstevőkkel július 7-én, illetve október 20-án. Ellátogattunk Varsóban szeptember 30-án a Frontex főhadiszállására, aztán a nemzeti parlamentekkel egy együttes ülést tartottunk. Ott volt a Libe és különböző ügynökségek, például a Frontex is. Ez október 4-én és 5-én történt. Ma pedig végre sor kerül az első eszmecserére. Röviden felsorolnám, hogy mik a legfontosabb kérdések ezen témában. Minél kevesebbet beszélek, annál több idő marad a vitára. Először is. Alapvető emberi jogok. Ez a téma sokak szívéhez közel áll itt a szakbizottságban. Számomra is nagyon fontos téma ez, illetve frakcióm számára. Azt szeretnénk, hogyha az átdolgozott rendeletben az eh, alapvető emberi jogokat mindenképpen tiszteletben tartanák kérdés nem az, hogy ez megtörténik, hanem hogy hogyan történik ez meg. A bizottság eddigi javaslataiban világosá tette azt, hogy azt szeretné, hogy minden gyanul felül emelkedjen az ügynökség, tehát hogy ne érhesse kritika a Frontex házatáját. A második kérdés a személyes adatok védelme. A bizottság eddig még nem tett javaslatot erre a témára a módosításban, de tudjuk, hogy az ügynökség számára ez nagyon fontos téma. Az ügynökségnek megvan a lehetősége arra, hogy frissítsen személyes adatokat, olyan adatokat, amelyek jelenleg a Nemzeti Határőrség birtokában vannak, és ezeket föl lehet használni a határon átnyúló bűnözés ellen, avagy a legális bevándorlás ellenőrzésére, de amíg ezt a kérdést nem módosítjuk, addig az ügynökség nem, nek nincs joga arra, hogy ezt megtegye. Tehát a mandátuma jelenleg ezt nem teszi lehetővé. Az lenne a javaslatom, hogy egy olyan bekezdést szúrjunk be ebbe a módosításba, amely lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy ezt megtegye, de természetesen az adatok védelmét is bele kell idevenni. Harmadik téma. Az emberi erőforrások kérdése. Érdekes időpont ez a mai, mert Először fordul az elő, hogy az Európai Unió egy tagállama, Görögország, azt kérte, hogy a Frontex gyors reagálású, intervenciós ö, csoportja, csoportját bevessék. Tudjuk, hogy a görög-török helyzet nem egyszerű, és először a történelem során a görög hatóságok ezt az intervenciós, ennek a gyors reagálású intervenciós csapatnak a bevetését kérték. Szerintem ezt támogatnunk kéne, mert három évvel ezelőtt a parlament nagyon aktívet szerepet, nagyon aktív szerepet vállalt abban, hogy a jogszabályokat módosítsuk, és lehetővé váljon ennek a gyors reagálású egységnek a létrehozása. Három év alatt most nyílik az első lehetőség arra, hogy be is vessük ezt az egységet. Szerintem kiváló alkalom ez arra, hogy mint egy finom hangoljuk ennek a gyors reagálású csapatnak a bevetését, illetve egyéb támogató egységeket hozzunk létre. Aztán, hogyan lehet felhasználni a finanszírozást? A bizottság arra tesz javaslatot, hogy hogyan lehet ö, bérelni, avagy beszerezni különböző ingóságokat az ügynökség számára. Nyilván az, a vásárlás és a, és a bérlés eltér egymástól, és a jelenlegi gazdasági helyzetben vannak fenntartásaim arra vonatkozóan, hogy az ügynökség beszerezhessen ingóságokat. Talán okosabb lenne a bérlés. De ezzel kapcsolatban nyitott vagyok, meghallgatom a kollégák véleményét is. Aztán nemzetközi együttműködés. Számos kolléga számára ez fontos, illetve az együttes fellépések kérdése. Tehát ezek lennének ennek a dossziének a legfőbb pontjai. Nagyon érdekes témáról van szó, nagyon fontos időpontban kerül elénk ez az anyag. Az árnyék jelentőstevők és más kollégák munkájának köszönhetően azt gondolom, hogy javíthatunk ennek, ezen a rendeleten. Elnök, köszönöm szépen, Buszutil úr. Most a tanács következik. Ryan, asszony, tessék. Dank u, meneer de voorzitter. Geachte leden van het Europees Parlement. Het versterken van het mandaat. Köszönöm szépen, elnök úr. A Frontex mandátumának konszolidációja mindenképpen prioritás élvező téma. A tanácsnak erről számos konklúziója van. Az egyik februári, a legutóbbi februári, idén februári. Ez a külső határok védelméről szól. Azóta a spanyol és a belga elnökség is a napi renden tartotta a kérdést, tehát a tanácsi munkacsoportok foglalkoznak ezzel. A bizottsági javaslatot egyébként minden hónapban megtárgyaljuk. Az elsődleges fogadtatása igen pozitív volt ennek a módosításnak a tagállamok részéről. Jelenleg az az elnökség feladata, hogy a kisé eltérő tagállami vagy delegációs véleményeket közelebb próbálja hozni egymáshoz. Elég nagy előrelépést tettünk, de kíváncsiak vagyunk a parlament véleményére is. Reméljük, hogy mi hamarabb le tudjuk zárni sikeresen ezt a dossziét, és a jogalkotók meg tudnak egyezni. A tanács már kifejtette azon véleményét, hogy szívesen együttműködik Buszutil úrral és az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Thank you. Now for the... Köszönöm szépen. Most a bizottság következik, nem tudom, hozzá kívánnak-e szólni. Nielsen úr, Letelemen, Letelemen úr. Köszönöm, elnök úr, rövidre fogom. A bizottság már korábban elmagyarázta, hogy számára mik a legfontosabb kérdéseik ebben a, ebben a dossziében, ezt nem fogom megismételni. Néhány lényeges kérdést azonban kiemelnék, illetve utalnék arra, amit a jelentéstevő mondott az alapjogok megerősítésre gondolok. A bizottság szeretné még egyszer kihangsúlyozni azt, hogy megpróbáltuk kiegyen, kiegyensúlyozottan szerepeltetni az alapjogok kérdését a Frontex munkájában, mandátumában illetve a fellépési kapacitásokkal kapcsolatban is. Fontos tehát az, hogy minden egyes eljárás a helyén legyen ezzel kapcsolatban. Az érintett partnerekkel felvettük a kapcsolatot, és mindenképpen a megfelelő egyensúlyra törekedtünk. A második kérdés a személyes adatok felhasználása. Ahogy ezt a jelentéstevő is elmondta, ez nem része a módosításnak, illetve a javaslatnak, mert úgy gondoltuk, hogy először a személyes adatok összegyűjtése és felhasználása kérdését kéne először tisztázni, tehát hogy ezt a különböző ügynökségek hogy teszik meg Európa szerte. Ezt kell tehát először megvizsgálni, és utána egy későbbi ponton természetesen a bizottság is megvizsgálja ezt. Aztán a források kérdése, függetlenül attól, hogy itt most emberi erőforrásokról van szó, vagy technikai erőforrásokról. Én azt kérem, hogy ezt egy kicsit tágabb, nagyobb kitekintéssel vizsgáljuk. Nos, azt kell megvizsgálni, hogy a Frontex számára mi a megfelelőbb. Vajon béreljen a Frontex különböző ingóságokat, drágábbakat, avagy olcsóbbakat vásároljon. Jelenleg az a helyzet, hogy a tagállamok fölajánlják ezeket a e, felszereléseket, ingóságokat a Frontex számára. De sokszor repülőgépekről, illetve hajókról is szó van, Úgyhogy nagyon realistán kéne hozzáállni ehhez a helyzethez, meg kell vizsgálni, hogy mi jelentene hozzáadott értéket. Az előadó Említette a nemzetközi együttműködés kérdését is, illetve, hogy hogyan lehetne a magatartási kódexet javítani. Egyáltalán milyen magatartási kódexre van szükség az együttes fellépések alkalmával? A bizottság a maga részéről várja a fejleményeket, és Reméljük, mi hamar megszületik az Európai Parlament jelentése, és ha minden jól megy, akkor a lehető leghamarabb le tudjuk zárni ezt a kérdést. Thank you. Now we got a number of... Köszönöm szépen. Akkor most nézzük, akik szeretnének hozzászólni Lambridini úr elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon gondosan elolvastam, és több mindennel egyetértek, amit Simon említett, és más kérdések is a magánélet, a Frontex kapcsán, és nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő módját, hogy ezeket beépítsük. Azért kértem szót, hogy két vagy három dolgot megemlítsek. Görögország kérte, hogy a gyors erők be fel tudjanak lépni. Az északi határ Törökországgal azt jelenti, hogy körülbelül 80 százaléka az illegális bevándorlásnak a görög-török határon történik, és nagyon nehéz ezt a területet ellenőrizni, tehát nagyon örülünk a Frontex pozitív reagálásnak e tekintetben. Az is ideális lenne, hogyha lenne egy fokozott elő e, együttműködés ezen a területen Törökországgal, a Frontex és Törökország között. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez szeretném, hogyha bekerülni a jelentésbe, hogy ezek a munka együttműködések, ezek operatív szövegekre kell, hogy épüljenek. Fontos, hogy meg elvégezzük azt, ami a Frontexnek a feladata, és oly módon, hogy a szövegekbe ne kerüljenek be olyan dolgok, aminek ehhez semmi közege, köze. Ezt azért említem, mert úgy érzem, hogy vannak bizonyos tárgyalások, amin keresztül Törökország megpróbál alkudozni a saját kötelezettségeire vonatkozóan, és más kérdéseket is próbál hozzá csatolni. Tehát itt nagyon óvatosan kell eljárnunk. Itt kizárólag operatív együttműködésről van és lehet szó. Ugyanígy gondolom, hogy ez vonatkozik Törökországra is. Azt szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az együttműködés az országok között, és nem csak a, ahogy az szöveg most fogalmaz, a Frontex bármikor felfüggeszthet egy tevékenységet, egyszerűen úgy, hogy a tagállamot tájékoztatja. Vajon miért? Magától értetődik, hogy az együttműködés, amit itt szeretnénk, az kölcsönös bizalomra és támogatásra kell, hogy épüljön. Befejezni egy tevékenységet értelmetlen, lehetséges, hogy az egyik ok az a Frontexnek a saját felszereltsége egy tevékenységnek a fel, befejezésenek lehet az az oka, hogy egy ország azt mondja, hogy nem tudom tovább szolgáltatni ezeket az erőket, mert máshol van rá szükségem. De nagyon fontos, hogy hogy akarjuk a Frontexet használni. De az, hogy egy másik országtól bérelni eszközöket, az adott esetben célszerűbb, mint megvásárolni ezeket. Fontos megvizsgálni, hogy a leasing vagy a vásárlás-e a célra vezető, erre nincsen válaszom. Végezetül a szövegben van egy rész, ahol szerintem nagyon problematikus és zavaró az a referencia, ami a tengeri műveletekre vonatkozik. A Frontexnak joghatassága van a tengeri felügyeletre és a jogi rendelkezésekre. Azt hiszem, hogy a jogi rendelkezések az, amik mindenkit érdekelnek, és nem akarunk megnyitni egy olyan ajtót, ahol ezek a dolgok keverednek. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt mielőbb tisztázzuk, és ezt a nagyon zavarba ejtő paragrafust átfogalmazzok. Tehát nem szabad, hogy különböző területek itt összekeveredjenek. Köszönöm. Wikstrom asszony következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Simonnak azért, hogy a főbb aggodalmainkat mind belefoglalta az anyagba, már kezdettől fogva. Nyilvánvaló, hogy a Frontexnak sokkal világosabb, egyértelmű mandátumra van szüksége. E tekintetben valamennyiünknek még nagyon fontos munkája van. Nagyon nagy örömmel látom, hogy a gyors határmenti erők létrehozásra kerültek még 2007-ben, és első alkalommal kerültek aktivizálásra. Ez szerintem egy nagyon fontos jel, és a Frontexnek a fontossága az elkövetkezendő időszakokban fog megvalósulni, megnyilvánulni. Görögország részese, illetve részesült az európai szolidaritástól. Mindig nagyon fontos, hogy a tagállamok élvezzék a szolidaritást, hogy kimutassuk. Ez vonatkozik a külső határokra is, és mindenkinek kell kezelnie sürgősségi eseteket a tagállamokban, úgy, mint Görögországban, és fontos, hogy ezt a lehető leghatékonyabban tegyük erre kell gondolnunk akkor, amikor ezzel az ügyel foglalkozunk a továbbiakban. Simon már felvázolta a főbb csapásirányokat, de szerintem van néhány dolog, amit hangsúlyozni szükséges. Például, amikor harmadik országgal történő együttműködés van, a Frontex a határszervekkel működik együtt, és ezért ezt az egyezményt nem szükséges parlamentnek jóváhagynia úgy, ahogy a nemzetközi egyezményeket. Ugyanakkor szeretném mégiscsak hangsúlyozni a parlament fontosságát, hogy minden nemzetközi együttműködésről tájékoztatást kell, hogy kapjunk, amikor a Frontex ilyet végez, és az is fontos, hogy ezt milyen hatósággal teszi. Ez egyre fontosabb lesz az elkövetkezendő időszakban, amikor változik a helyzet. Ami pedig a berendezéseket, felszereléseket illeti, hogy ezeket bérelni, leasingelni vagy megvásárolni kell, ez lehet, hogy furcsán hangzik, de a különbség sok esetben a az ár határozza meg, és ezek a frontexesek nagyon szeretik a különböző játékszereket, úgyhogy azért ezt költségvetési szempontból amennyire lehet korlátok közé kell szorítani, mert egyébként nem tudjuk, hogy mennyi lesz az összegnek a vége, mennyi lesz a végösszeg. A határőrzeti szerveknek a képzése ugyancsak egy nagyon fontos, fontos, hogy az alapjogi tekintet alapjogi kérdéseket nagyon jól ismerjék. A Varsóban, ahogy ezt láttuk, már elég jó képzést kaptak, legalábbis én eléggé meglepődtem. És ezt is hangsúlyozni kell, amikor a gyors reagáló egységekről van szó, hogy egy sürgősségi esetben is az alapjogokat tiszteletben kell tartani. A közös műveletek esetén lát, fontos, hogy legyen nyomon követés, tehát monitoringot kell megvalósítani. Fontos, hogy mi van például azokkal a személyekkel, akik visszafordításra kerülnek. Például az én tagállamomban, Svédországból iraki keresztényeket küldtek vissza, és senki nem tudja, hogy valójában mi történt velük, a repülőtéren kitették őket. Tehát a Frontexnak ez is a feladata, hogy vegyes műveleteket végezzen, de biztosnak kell lenni abban, hogy mi történik azokkal az emberekkel, amikor egy adott országban mondjuk őket leteszik, kiteszik. Tehát ez volt az a néhány pont, amit szerettem volna hangsúlyozni és felvetni. Azonban az egész kérdést illetően meglehetősen azonosak a vélemények, és várom a folytatást. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Vixon asszony, Flótra asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Egy reagálást a görögországi kéréssel kapcsolatban, hogy a határokon legyenek ilyen csapatok. Van ebben logika véleményem szerint. Miért? Mert a számadatok azt mutatják, hogy a nem legális bevándorlás, amit megakadályoztak többek között a Frontex fellépések a földközi tenger déli területén, ugyanilyen arányban megnövekedtek, tehát a bevándorló áramlás áttevődött a török-görög határa. Tehát ez is a Frontex tevékenységének és az Európai Unió tevékenységének a következménye. Tehát logikus, hogy Görögország azt kéri, hogy a Frontex a török-görög határon is lépjen fel. Egyrészt a Frontex mandátumának a felülvizsgálata szükséges ehhez, fontos megnézni, hogy a Frontex tevékenysége mennyiben tartja be az alapjogokat, ez a gyenge pontja a Frontexnak, ezt nem tisztázza megfelelően a felülvizsgált mandátum sem, és Görögországnak a helyzete talán még jobban bonyolítja ezt az egészet, mert kettős megközelítés van a Frontex irányában időnként államközi ügynökség, ami a tagállamok eszközeit koordinálja, amikor külső határól van szó, akkor az érintett tagállammal együtt. Görögországnak a javaslata szerintem egy új perspektívát nyit meg felelősség tekintetében, hogy keressük azt, hogy a, a károkozás történik, akkor ki a felelős, és amikor a Frontex ügynökség ő maga projekteket alakít ki, és kísérleti projekteket, akkor azt hiszem, hogy a felelősség károkozás esetében megint csak az ügynökséget kellene, hogy terhelje méghozzá teljes mértékben. És innentől ö, művészi káoszt látunk, tehát egyrészt van egy államközi ügynökség, Európa ad többlet eszközöket a tagállami együttműködéshez, vagy pedig a Frontex európai felelősségi körben van, és innentől két külön jogrendszerben mozgunk és szerintem a javaslat ezt a kettősséget fenntartja, miközben megerősíti a kapacitásokat és a Frontex hatáskörét. Tehát végül is nem tesz más, mint a kettősséget, a kétértelműséget fokozza. Én nagyra értékelem, mert tudom, hogy milyen figyelemmel ö, viseltetik a jelentés készítője az alapjogok iránt, és annak is örülök, hogy az Európai Bizottság a javaslatában állított olyan dolgokat, amik teljesen fontosak, például megfelelő képzés az alapjogok ismeretére, E, független ellenőrzés, és így tovább. Tehát ez mutatja, hogy egy tényleges előrelépési szándék van. A nemzetközi vételem, hogy ne küldjenek valakit vissza egy olyan országból, rosszul fognak bánni vele, a kiskorúak fogadása, ezek mind alapvetően fontos kérdések. Ugyanakkor mégiscsak ott maradunk félúton, mert nincs olyan mechanizmus, amelyik szisztematikus és független lenne és megfelelő, hogy értékelje szisztematikusan a Frontex tevékenységeit. És mi eh, parlamenti képviselőként is eh, hát ha nagyon akarjuk, és az e Unió, a bizottság jó szándéka eh, dönti el, hogy megfelelő tájékoztatást kapunk-e a Frontex tevékenységéről. Ezért lenne fontos, hogy kérjük ezeknek a mechanizmusoknak a kialakítását, függetlenül a, az eseményektől, tehát szisztematikusan, és láttuk az ügynökség jelentéseiben is, mind a mai napig, hogy azért nagyon komoly nehézségei vannak ennek az ügynökségnek. Jó, az embereket ki fogjuk képezni, rendben van, de mégiscsak meg kellene erősíteni a lehetőségeket. Lehet, hogy a jogi szolgálatnak kellene mozgulnia, hogy károkozás esetében megfelelően onnan kerüljen. Hogyha tudjuk, hogy ki a felelős, hogyha az áldozatok kártérítést kaphatnak, hogyha a projekteket úgy tudjuk módosítani, hogy a jövőben ne legyenek problémák, és rendszeresen kapunk tájékoztatást a tevékenységekről, és az emberi jogokat is megfelelően értékeljük. Szerintem ezek olyan feltételek, amelyek jelen vannak a van a véleményben, amit az Emberi Jogi Bizottság készített, és szerintem számos dolgot magunkével kellene tenni, amit Lodmiller asszony fogalmazott meg. Szerintem ezzel a feltétellel tudjuk elérni azokat az, e, azoknak az erőfeszítéseknek a garantálását, amiket emberjogi területen szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák! hanem emlékeztesek mindenkit arra, hogy elég hosszú a listánk már, úgyhogy javaslom, hogy most zárjuk le, hiszen van még egy napi rendi pontunk ma délelőttre. Az ebédszünet előtt még meg kell beszélnünk valami 12.30-ig. Annak érdekében, hogy három órakor folytathassuk a következő napi rendi ponttal majd. Tehát most lezárom a hozzászólói jelentkezők listáját, és azt javaslom, hogy a következők szólhassanak hozzá. Tehát, hogy a, az ezután következők már ne szóljanak hozzá. Guillaume asszony, tessék. Igen, kedves kollégák, én úgy értem, de lehet, hogy tévedek, hogy az Európai Bizottság javaslata létrehoz, vagy visszaállít, nem tudom, egy kettős egyensúlyt, egyfelől az ügynökség függetlensége között és a között, hogy a tagállamok rendelkezésére áll, másfelől a biztonsági felfogás és az emberi jogokat jobban figyelembe vevő felfogás között. Láthattuk, hogy itt van egyfajta kétértelműség. Tehát ez egyfajta egyensúlyozó, kiegyensúlyozó kísérlet. De azért nekem továbbra is vannak aggájaim, és szerintem nem vagyok egyedül. A Frontex tevékenységének felülvizsgálata kapcsán. A Varsói látogatás egyébként nagyon érdekes volt, és nagyon produktív. Egy csomó kérdés felvetődött. Négy dolgot szeretnék megemlíteni de ez nem kimerítő jellegű. Úgy gondolom, hogy ezekkel foglalkozni kell az előadóval folytatott egyeztetéseken. Először is az ügynökség és a tagállamok szerepének tisztázása. Van egyfajta bujócska a tagállamok és a Frontex között a felelősség területén aki szeret elbújni a Frontex mögé, valaki meg szereti magának fenntartani az irányítást. A második dolog a Európa, amely véd, vagy megvéd. Nem tudom, hogy az ügynökségek mennyire képezték ki a munkatársaikat az emberi jogok tiszteletben tartására. Gondoljunk itt külön a kitoloncolásra vagy visszafordításra méltósággal lehet ezt csak végezni. Úgy gondolom, hogy egy szélesebb körű monitoringra, nyomon követésre van szükség a Frontex tevékenységét illetően. Harmadik dolog, felvetődött, hogy átláthatóban kellene működnie a Frontexnek, időnként nagyon sok statisztikát tartalmazó jelentést kapunk, de jó lenne, hogyha nem csak kvantitatív, hanem kvalitatív beszámolók is érkeznének, és a parlamentet jobban tájékoztatnák, jobban megismertetnék vele a Frontex tevékenységét, különösen a harmadik országokkal kötött megállapodások tárgyában. És az utolsó dolog, ezt csak röviden említem, mert az előadó és az árnyék előadók is foglalkoznak vele, a személyes adatok cseréjét keretek közé kell szorítani, azt hiszem, hogy nagyon világos szabályokra van szükség, további előrelépésre. A személyes adatok kezelését illetően a Frontex által. Aztán zavar is, vagy összekeveredés is előállhat az Európol hatáskörével, illetve az adatok felhasználása terén. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos egyeztetési szakasz. Jó lenne, hogyha a határpolitikáról általában is egy széleskörű vitát is folytathatnánk hogyan is kezeljük, hogyan is őrizzük a külső határainkat. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Keller asszony! Ami a személyes adatokat illeti, nagyon is egyetértek. Nagyon fontos, hogy ne kettőzzük meg azt a munkát, amit az Európol már végez, személyes adatok feldolgozásakor, ugye a Frontex már végez ilyen tevékenységet, azokkal kapcsolatban, akiket visszafordítanak, szerintem nagyon elővigyázatosnak kell lenni, amikor ezt a témát kezeljük. Egyáltalán vannak-e már ö, ö, olyan struktúrák, amelyek bizonyos feladatokat ellátnak. Az emberi jogi vonatkozásokat illetően én nagyon nem értek egyet azzal, hogy egyensúlyt kell kialakítani alapjogok és valami más között. Az alapjogok alapvető fontosságúak, nem lehet a mérleg egyik serpenyőjébe tenni őket, alapvetőek. Nem lehet a hatékonysághoz mérni, meg azzal egyensúlyba hozni őket. Görögországgal kapcsolatban Szerintem nagyon érdekes példa ez arra, hogy ezek a gyors reagálású erők, melyeket most vennének először igénybe, Varsóban, amikor ott jártunk, akkor a Frontex nagyon panaszkodott, hogy a tagállamok nem veszik igénybe a szolgáltatásaikat, nem hívják a Frontexet, nélküle akarják megoldani a dolgokat. Tehát óvatosan kell a pénzt akkor erre költeni, meg kell nézni, hogy van-e hozzáadott érték. Görögországnak szerintem a menedékjogi rendszer kiépítésében van segítségre szüksége, inkább erre kellene erőfeszítéseket fordítani. Görögországnak az a problémája, hogy nem tud mit kezdeni ezekkel az emberekkel, akik odaérkeznek. Sokan menedékjogot kérnek, és sokkal jogosultak is a menedékjogra, a menekül státuszra. Hogy szerintem megoldást kell találni erre, sokkal inkább, mint hogy a határt lezárjuk. Persze a Frontex nem ezzel foglalkozik, inkább határőrizettel. A harmadik országbeli, vagy azokkal folytatott műveletek, hát ez egy nagyon kritikus aspektus, a közös műveletek és megállapodások nagyon technikaiak lehetnének csak elvileg, csak van egy szürke zóna a technikai és a politikai együttműködés között, amit a Frontex operatívnak minősít, hanem nagyon oda kell figyelni a parlamentnek, hogy tényleg operatívnak minősül-e. A parlament tehát mindig legyen tájékozott, illetve követelje az ügynökségtől, hogy mindig időben tájékoztassa őt. Hát egyelőre ennyit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ernst asszony. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének. Úgy gondolom, hogy mindenképpen minden szakaszban részt kell venni ebben a munkában, és együtt kell vitát folytatni erről a bonyolult kérdésről, hiszen fontos döntést kell majd hozni. Négy dolgot szeretnék mondani. Először is az a kérdés vetődik fel bennem, hogy mit is akarunk mi a Frontex-től. Ugyanis ez a probléma magva, a Frontex mandátuma, ugye a külső határok őrizete, ellenőrzése, a tiltott bevándorlás elleni küzdelem, emberkereskedelem elleni küzdelem, illetve mindenféle belbiztonsági kockázat elleni küzdelem. Ha innen indulunk ki, akkor fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy önállónak akarjuk elátni a Frontexet, hogyha nem, mert nem, akkor hogyan akarjuk konkrétan megoldani a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy maximális átláthatóságot kell követelnünk minden kérdésnél. Nem az autonómiát kell létrehozni. Én azt szeretném, hogyha minket, parlamenti képviselőket bevonnának minden döntésbe, és én szeretném, hogyha a civil szervezeteket is bevonnák, például a kockázat elemzésbe nem tudjuk, hogy hogyan lehetne az ngo nélkül ezt a kockázatelemzést elvégezni, nekik nagyon fontos szerepük lehet az új mandátum értelmében, vagy új interpretáció értelmében. Mit várunk tehát a Frontex-től? Erről kell konkrét vitát folytatnunk. A második dolog, ami a jövőbeli viták középpontjában áll, ugye az emberi jogok kérdése. Számomra ez egy sarkalatos kérdés. A frakció számára meghatározó lesz majd a Frontex vonatkozásában a következő kérdés. Hogyan tudjuk a menedéket és az alapvető jogokat garantálni az egyéneknek, az embereknek, és ebben a helyzetben hogyan nézhet ki a tiltott reális, vagy valós, vagy feltételezett bevándorlás elleni küzdelem. Több kolléga említette, hogy az emberi jogokat elő kell írni, oly módon, hogy semmiféle alkúra ne kerülhessen sor. Még egy gondom van, a harmadik országok nagyon nagy aggodalmat jelentenek számomra, velük való együttműködés, hiszen olyan országokról van szó, amelyek az emberi jogok terén nem igazán nyújtottak kiemelkedőt eddig. Szkeptikus vagyok tehát. Negyedik dolog, szerdán találkoztunk az adatvédelmi felelőssel, aki azt mondja, hogy tisztázni kell a Frontex tevékenységét, hogyha valami nem megfelelően szerepel, akkor nem fogjuk tudni ellenőrizni az ő működésüket. Az adatjogi felelős azt is mondta, hogy nem lehet tudni, hogy mennyire lesz lehetősége a Frontexnek arra, hogy személyes adatokat kezeljen, és hogy hogyan szerdán erről vitát kell folytatnunk, de fontos, hogy a tárgyalásokon is hangsúlyt kapjon ez a kérdés. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Papa Nikola úr. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εντάχει και προσπαθώντας να συμπληρώσω στα όσα υπόθηκαν. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom kiegészíteni azt, ami már elhangzott, nem kívánok senkit megismételni. Köszönetet mondok az összes kollégának, hogy utalnak Görögországra. Nyilvánvalóan köze van ennek a kérdésnek Görögországhoz. 80. 85 százalékban az Európába beáramló illegális bevándorlók a görög határt próbálják meg, görög határon próbálnak meg átgelni. Nagyon komoly nyomást jelent ez Görögország számára. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, ami a Frontex tett, amit Malmström asszony tett a múlt héten. Tehát a probléma természete mindenki számára egyértelmű. A Frontex jelenléte, illetve a görög erők jelenléte egyre fokozódik. Azok, akik illegális módon kívánnak bejutni Európába, immáron nem a tengeren próbálják, próbálják ezt megtenni. Elmennek inkább Görögország, ész, eh, inkább Görögország északi részére próbálnak eljutni, tehát szárazföldön. földön ez egy nagyon-nagyon komoly probléma Görögország számára, illetve hát a Frontex számára is. Az illegális bevándorlás elleni harcban sokszor szóba kerül a szolidaritás, tehát hogy az európai tagállamok egymással szolidárisan, szolidárisan viselkedjenek. Az elmúlt években elég jól működik a Frontex. Nos, úgy gondolom, hogy a Frontex mindenképpen hihetetlenül nagy segítséget nyújt az illegális bevándorlás elleni harcban. Tehát fontosnak tartom még az is, hogy azt is, hogy a harmadik országokkal együttműködjünk, nem feltétlenül csak technikai, hanem egyéb kérdésekben is. A török Frontex együttműködést eddig még nem sikerült elérni, ez nem teljesen véletlen. És a haza toloncolással kapcsolatos egyezményt sem írta alá eddig Törökország. A tárgyalások nem haladnak egyébként rosszul, de konkrét eredményünk még nincs. Van még egy fontos adat. Amikor a Frontex fellép valamilyen ügyben, akkor mindig a befogadó országgal egyetértésben teszi ezt. Tehát az az országgal, ahova érkeznek a, a bevándorlók. Ezt mindenképpen tudnia kell a jelentéstevőnek is. Aztán beszéljünk, beszélnünk kell a finanszírozásról. A tagállamok segítenek a Frontex finanszírozásában, és minél többen minél többet adományoznak, vagy utatnak számukra, annál többet tehet a Frontex. Görögország, mint említettem, nagyon komoly, komoly nyomás alatt van, sok a hiányosság. Nagyon nehéz a Dublin 2 után felmerült nehézségekkel megküzdeni. mindannyiunk kötelessége, hogy az európai külső határokat védjük. Ebből a kiinduló pontból lehet eljutni a többi kérdéshez, például a közös menekültügyi politikához is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Simonnak, hiszen az ügynökséggel kapcsolatos dossziét nagyon jól képviseli, nagyon komoly feladat ez. Görögország kérdése. Ez lenne az első mondandóm. Nagyon komoly kérdésről van szó, ugye illegális bevándorlók próbálnak meg eljut, bejutni az Európai Unióba. És nem csak az Európai Unió gondja ez, nemrégiben tértem vissza a nyugat-balkáni régióból, és ott is nagyon megemelkedett az illegális bevándorlók száma, tehát közvetlen szomszédainknál, Macedóniában, Szerbiában, tehát szegényebb országokban is gondot jelent ez, és ott még inkább támogatni kéne a kormányokat. Sokszor a határőrök és a rendőrség, a határőrség és a rendőrség nem működnek együtt megfelelően, Sokszor a menedék jogot, illetve a, a menedék státusz nem tudják megfelelően megadni, nincsenek meg ennek a feltételei, és nagyon érzékeny a helyzet Koszovóban, Macedóniában, Szerbiában is, hiszen ezek az országok már vagy vízumentességet élveznek, vagy nem sokára azt fogják élvezni, azt fognak élvezni, úgyhogy nem egyszerű a helyzet. Aztán a különböző csoportok bevetése, illetve a gyors reagálású erők bevetése mindenképpen fontos azon országok számára is, amelyek nem tagállamok, de a közvetlen szomszédságunkban vannak. Simon egyéb pontjaival kapcsolatban sorban haladnék. Adatok feldolgozása, nem elhanyagolható dolog ez, és azt gondolom, hogy biztosítani kell az ügynökség számára azt, hogy megfelelően tudják a személyes adatokat feldolgozni. Ugyanakkor természetesen az emberi jogok védelme is alapvető, tehát ezt is biztosítani kell. Aztán ami a forrásokat életi. Az Európai Unióban hatalmas összegeket fektetünk be, hatalmas összegeket támogatjuk ügynökségeinket. De nem feltétlenül tudjuk mindig, hogy hogyan költik el ezeket a pénzösszegeket. Nem biztos, hogy mindig pontosan tudjuk, hogy mi folyik a terepen. Itt is úgy gondolom, hogy sokkal jobb együttműködésre lenne szükség a Frontex és a befogadó országok között, ezt Tavrosz már említette. Tehát tudni kell, hogy milyen felszerelés az ideális a Frontex számára. Természetesen függ ez az aktuális helyzettől, a körülményektől. Jó lenne, hogyha gyakrabban tájékoztatnának minket arról, hogy mi a helyzet a különböző tagállamokban, hogy lehetne. Örülök annak, hogy egyáltalán napirendre került a Frontex kérdése, hogy mi a konkrét helyzet a terepen, és remélem, hogy a külső határainkat a lehető legeredményesebben tudjuk védeni és biztosítani. Madame Mathieu. Mathieu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani Simon Buszutilnak azért a munkáért, amit elvégzett, és hogy egyáltalán tárgyalásra került ez a kérdés. Biztos vagyok abban, hogy ő oda tud majd figyelni arra, hogy a, az emberi jogok garantálva legyenek ebben a jelentésben. Ez rendkívül fontos. Ezt az ügynökséget illetően örömmel hallom, hogy a bizottság megtette ezeket a javaslatokat, mert ez egy fiatal ügynökség, és tavaly, amikor a felmentvényről beszéltünk, akkor nagyon sokat követeltünk ettől az ügynökségtől, miközben nem feltétlenül volt erre még alkalmas. Tehát nagyon jó hír az, hogy a bizottság foglalkozik a mandátumának a megújításával. Valóban az elmúlt években nagyon sok költségvetési keretátcsoportosítás volt, és egyes esetekben meghaladták az események, illetve az, amit mi kértünk tőle. Tehát végül is ez egy nagyon jó hír, hogy a mandátumának a reformjára szor, sor került. A határőrizet egy nagyon fontos kérdés, és fontos, hogy személyes garanciákat is adjunk a személyi adatokra vonatkozóan. Ez az a két fontos pont, amit hangsúlyozni kell de mindenképpen szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy az eljárásokat ne bonyolítsuk, mert azt hiszem, hogy egy kicsit a Frontex szerint meghaladta az a feladat, amit egy újonnan létrehozott ügynökségtől kértünk. Tehát szerintem a személyi állományában is meg kellene erősíteni, és nagyon világos mandátumot kell, hogy adjunk neki. A tagállamok, illetve a Governing Board és az ügynökség igazgatója között nem feltétlenül volt meg a megfelelő párbeszéd, legalábbis a tagállamok és a Frontex állománya között. E tekintetben nagyon világosan kell fogalmaznunk, szerintem ez nagyon fontos lesz a mandátum megújítása szempontjából. Elnök, köszönöm szépen. Bronx úr következik. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy a Frontexnek és a hatékonysága az sok mindentől függ. Hallottuk, hogy most a török határa előttek át a feladatok, ugyanakkor fontos az hogy meg legyen kellő forrásai. Nem tudom, hogy a tagállamok a saját személyi szolgálataikat felhasználhatják-e arra, hogy kiegészítsék a Frontexet, és ahelyett, hogy a saját határaikat védenék, vagy Afganisztánba, meg más, vagy Irán elleni háborút folytatnának, inkább ezen a területre koncentrálnának. Azt hallottuk, hogy egyes bevándorlók menedékkeresként jelentkeznek, és hogyha valóban menedékre kérnek, a, illetve valamikor viszont a boltokból nem, fizetés nélkül távoznak. Tehát E, ezen véleménycserét követően most először a bizottságot, majd a tanácsot fogjuk meghallgatni, végül pedig Buszotil urat. Kérdezem, hogy akkor a bizottság vagy a tanács hozzá kíván-e szólni? Bizottság? Akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden ahhoz, hogy elkerüljük a félreértéseket. Amikor én az egyensúlyra utaltam az ö, operatív tevékenység és az alapjogok között, én azokra a rendelkezésekre gondoltam, amelyek már most is benne vannak a ö, javaslatban. De nyilvánvaló, hogy a bizottság nem azért van ott, hogy a kettő közötti egyensúlyt ö, latolgassa, hanem hogy vannak már rendelkezések a rendeletben, és azt szeretnénk, hogy ehhez alkalmazkodó, ennek megfelelő eljárások is legyenek, amik lehetővé teszik, hogy az ügynökség megfelelően működjön. Ha megengedik annak alapján, amit eddig hallottam a vitában, talán hangsúlyoznék egy vagy két elemet, ahol talán tisztázásra van szükség. Először is, is ez az alapvető kiinduló pont, hogy ebben a módosítóban mi nem egy ő független Frontex ügynökséget hozunk létre. Ügy, ő független között ő alatt azt értem, hogy a személyeknek az ellenőrzése az unió külső határain továbbra is ugyanúgy marad, mint ahogy jelenleg van, tehát az adott tagállam felelőssége nem az, azért, mert az ügynökség bizonyos felszerelésekre szert tehet, az nem jelenti azt, hogy ezzel a felelősségi körök is áthelyeződnének, áttevődnének. A második dolog természetesen ö, említeni sem kell, hogy amikor a Frontex valamilyen tevékenységet indít, és itt hallottam a közös fellépésnek a beszüntetéséről is. Ez azt úgy kell érteni, hogy ezeket a műveleteket rendkívül szoros együttműködésben végzi a fogadó tagállammal. Tehát a mi szempontunkból egy tevékenységnek a leállítása ugyanígy kellene, hogy történjen. Tehát nem arról van szó, hogy Lightinen úr Varsóban egyszer csak kitalálja, hogy ezt a műveletet, ezt most nem akarjuk folytatni, csináljunk helyette valami mást. Nem, vannak kooperatív tervek, és hogyha megnézik részletesen a bizottsági javaslatot, akkor önök is látni fogják, hogy nagyon sok elem van, ami a jogi keretekhez kapcsolódik, és eh, aminek hatása van arra, hogy egyértelműen meghatározásra kerüljön az, hogy az operatív terve mire van szükség, és hogy ez végül értékeléshez vezessen, egy olyan elemhez, amit egy kicsit gyengének mutatkozott az elmúlt évek során. Tehát ez az a két elem, amit ismételten hangsúlyozni és kiemelni kellene, hogy a határőrök a továbbra is felelősök és a tagállami felelősség körben maradnak. Ez az, amit, és amit még végezetül szeretnék hangsúlyozni, hogy azok a tanácskozások, amikkel rendelkezni fogunk azért, hogy egy önálló ö, európai határőrizeti szervet létrehozzunk, ennek még csak nagyon-nagyon az elején járunk. Tehát egyelőre nem szabad, hogy ebből a javaslatból azt vonják le, hogy itten a felelősségi körök jelentősen átcsoportosulnának. Köszönöm. Akkor most a bizottság nevében kíván-e hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. azt tapasztaltam, hogy ez a vélemény csere rendkívül gyümölcsöző és figyelemre méltó. Egy dologra szeretnék visszatérni a személyes adatok feldolgozása, illetve kezelése a Frontexben. Ezzel kapcsolatban felhívna a figyelmet arra, hogy ezt a kérdést a tanácsban is vitatják, és rendkívül érzékeny kérdés. A tagállamok többsége amellett van, hogy valamilyen kompetenciát adjunk a Frontexnak azért, hogy ez a személyi adatcsere könnyebben megvalósulhasson, de természetesen nagyon körülhatároltan először is pontosan meg kell határozni, milyen adatokról lehet szó, milyen adatok esetében milyen célral, mennyi időre, és ezzel a ponttal kapcsolatban teljes mértékben egyetértünk az önök megközelítésével. Jelenleg néhány javaslat előkészítésén dolgozunk a tanácsi munkacsoportban, ezt válvetve tesszük a bizottsággal, és nagyon nagy örömmel osztjuk meg ezeket a javaslatokat önökkel, oly módon, hogy közösen találjuk megoldást ezekre a kérdésekre. Tehát Buszutil úr, a jelentéstevőnk a következő libe ülésen november 13-án, illetve 15-én javítja magát az elnök. Buszitli úr, akkor öné a szó. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának, akik részt vettek ebben a vitában. Nagyon érdekes volt a vita, természetesen vannak pontok, amelyekben különböző a véleményünk, de én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy minél szélesebb körű konszenzust érjünk el ezzel a kényes ügyel kapcsolatban. Csak néhány dologra szeretnék reagálni. Először is Görögország. Nyilvánvaló és nagyon is aggasztó Görögországnak a helyzete. Pozitív elem, hogy az, hogy Görögország kérte a rapid, tehát a gyors erőknek a bevetését, ez lehetővé teszi, hogy jobban lássuk a helyzetet, és egy nagyon jó időpontban történik ez, mert segít majd megérteni azt, hogy 2007-ben tulajdonképpen milyen jogszabályt is alkottunk, és ez mennyiben elegendő. És ez pontosan itt az ideje, hogy ezt pontosan lássuk. Ernst asszony felvetette, hogy pontosan mit várunk a Frontex-től, az 1 millió, és ott van az 1 millió eurós kérdés. Az világos, hogy a szerződés, és ismétlem a szerződés lehetőséget ad arra, hogy külső határokat védjük, illetve külső határokkal kapcsolatos kompetenciát a továbbra is a tagállamok kezében hagyjuk. Ez egy teljesen világos és egyértelmű, de úgy gondolom egy olyan országban, mint Görögország, amely egyedül e, magára maradva úgy érzi, hogy meghaladják őt a feladatok és a beáramló menekült áradat, ott a Frontex lenne az a megfelelő eszköz, ami össze tudná fogni az összes európai tagállamot, hogy segítsenek ennek az egy tagállamnak. Természetesen vannak más dolgok is, amiket a Frontexnak képesnek kell lennie elvégeznie a mandátumának megfelelően. Wikström asszony felvetette, hogy harmadik országokkal is megállapodásokat kellene kidolgozni, és jogosan említette, hogy a parlamentnek nincs lehetősége arra, hogy igent vagy nemet mondjon ezekre a harmadik országokkal folyó munkamegállapodásokra ugyanakkor elvárja, hogy a parlament mégis kapjon tájékoztatást ezekről. Szerintem is valamit be kellene venni ebbe azért, hogy amikor a Frontex ilyen tevékenységeket folytat harmadik országokkal, akkor tájékoztatást kapjunk. Guillaume asszony is felvetette, hogy fontos, hogy az összes Frontex tevékenységről a parlament kapjon tájékoztatást. Ez alapvetően az ellenőrzés kérdése meddig tudjuk a demokratikus ellenőrzést gyakorolni ezen ügynökség felett. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amit Guillaume asszony felvettet, és vele együtt meg fogom vizsgálni azt, hogy ez a rendelet világosá tegye, hogy az Európai Parlament felügyeletet akar, demokratikus felügyeletet akar-e ezen ügynökség felett. A személyadatokat illetően valaki említette, lesz az IDPS-szel holnap már egy ülésünk, és meg fogjuk vizsgálni azt, hogy ezt adott esetben átadjuk a Frontexnak abban az esetben, úgy, ahogy a kollégák is mondták, hogyha megvannak a megfelelő biztosítékok, annak érdekében, hogy semmi módon ne sérülhessenek az emberi jogok ezen a területen. Az emberi jogokról szólva, eh, felvetettem már más értekezeteken is, de most megismétlem. Amikor Varsóban voltunk a múlt hónapban, és természetesen foglalkoztunk a hosszadalmasan az emberi jogok kérdésével. A Frontex nagyon világosan elmondta a maga az ügyvezető igazat, hogy az ügynökségnek nulla toleranciája van az emberi jogok megsértése területén. Én szerintem ez egy nagyon jó nyilatkozat, mert ez azt jelenti, hogy magának az ügynökségnek nincsenek rejtett céljai és a bizottság ezt megerősítette a saját javaslatában is, és azt várom, hogy valamilyen megállapodás szülessen a kollégákkal, hogy ezzel biztosítani tudjuk, hogy a parlament is úgy ítéli meg, hogy ezek a rendelkezések elegendőek. Végezetül pedig a felszerelés vásárlás, amit Fixon vajon képviselők is felvetettek. Ez továbbra is felvet néhány kérdést vannak bizonyos kérdések, amelyeket még meg kell válaszolni nevezetesen, hogy az ügynökség számára észszerű-e felszereléseket vásárolni, és ki fogja ezeket a felszereléseket kezelni, vagy hogyan kell ezt nyilvántartásba venni a tagállamoknál, vagy amikor ezeket használni kell, akkor ki fogja kiadni az utasításokat. Ebben vannak jogi kérdések is, és ezek mind tisztázásra szorulnak, még mielőtt tovább tudnánk lépni Végezetül pedig, ahogy említette, az ütemterv tekintetében én remélem, hogy a következő bizottsági ülésre el tudom készíteni jelentésemet, és a dolgok pedig mennek tovább, és meg lesznek a megfelelő határidők, majd pedig plenáris ülés elé terjesztés. Remélem, hogy minél szélesebb körű megállapodásra tudunk jutni ebben az ügyben, és még egyszer köszönöm valamennyi kollégának a rendelkezésre állást és a segítséget. Elnök, köszönöm szépen, Buzutil. Akkor uh, nagy várakozással tekintünk a további vita elé. Ez egy nagyon kényes, nagyon érdekes ügy november 15-e lesz az alkalom, a következő LIBE szakbizottsági ülés a vita folytatására. Most pedig az utolsó ponttal fogunk foglalkozni, a 12.30-as ebédszünet előtt. A 12-es pontról van szó, egy közös európai menekültügyi rendszer létrehozásáról. Egy tanulmányt fognak ismertetni. Nemrégiben egy nagyon fontos tanulmányt már ismertettek az ODC hálózat keretében. Ez a tanulmány nem csak a jelenlegi szabályozással foglalkozik, hanem az Európai Bizottság javaslataival is a jogszabályok módosítására. A tanulmány szerzői javaslatokat is tesznek a parlamenti munka előmozdítására. Az Odysseys hálózat vezetője, Philip de Breaker itt van velünk az elnöki emelvényen, és egy rövid ismertetést fog tartani az elemzés eredményeiről, ezután pedig megnyitjuk majd a vitát, de figyelmeztetni szeretném önöket, hogy ebéd után fél kettőtől háromig lehet majd kérdéseket feltenni az A1-E2-es e teremben, A1-E2-es e teremben, tehát a hálózat tagjai ott lesznek. És a Libe szakbizottság minden tagját meghívták erre a beszélgetésre. A meghívót megküldték az Asylum, vagy menekültügyi munkacsoportnak, de minden Libe tag ott lehet, de rosszul mondtam, A5-E2 végül is a terem száma, ahol ez lesz. Dömrölker úrnak adom meg a szót, ezután pedig vitát fogunk tartani, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Azért kell köszönetet mondanom, hogy ma fogadnak itt az Európai Parlamentben bennünket, és hogy ennyire bíz bennünk az Európai Parlament, egy új tanulmányt fogunk ma ismertetni, természetesen nagyon vázlatos ismertetését tudom csak megtartani ennek a jelentésnek, hiszen már is a fele időnk elment. Persze egy nagyon érdekes másik témáról folytattak önök vitát, ami kapcsolódik is a mi témánkhoz, de negyed órát mindenképpen hagynék a vitára, így egy 500 oldalas tanulmányt kell negyed óra alatt ismertetnem, ez lehetetlen, úgyhogy nagyon sematikusan fogom csak megtenni. Ezért elnézésüket is kérem Biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amikről nem mondok pozitívumot, vagy negatívumot éppen. A lényeget fogom csak ismertetni. Három kérdéssel foglalkozott a parlament felkérésére ez a tanulmány. Azt kérték tőlünk, hogy mérjük fel, hogy a meglévő menekültügyi joganyag milyen. szisztematikus, hatékony, részrehajlástól mentes, objektív elemzést kellett végeznünk. Ha megnézzük, hogy az Európai Bizottság mit végzett, akkor azt mondhatjuk, hogy ezeket a célokat nem igazán érték el, túlságosan jogi jellegűek az elemzések, és még jogi szempontból is kifogás, hogy nem rendelkezünk a minimális eszközökkel a jogi értékelés elvégzéséhez, így a megfelelőségi táblázatokkal az irányelvek átültetéséről a tagállamokban. Az Európai Unióban bizony sajnos 50 évvel a létrehozás után még mindig nem lehet elvárni a tagállamoktól, hogy pontos megfelelőségi táblázatokat nyújtsanak be, ezért a szakértőknek időnként segítségre van szükségük. Túlságosan vertikális ez az elemzés, nem eléggé transzverzális vagy horizontális, nem eléggé globális, és szerintünk a Dublini rendszert a felelősség meghatározásáról nem megfelelően értelmezték, a jelenlegi rendszer státuszkójával indultak ki, nem igazán akarták az elveket változtatni. Ettől függetlenül lehet javítani a helyzetet a menekültügyi irodával. Először is persze a saját tevékenységeivel foglalkozik ez az iroda, de a szerződés 310-es, a Lisszaboni szerződés 310-es cikke új jogalapot ad az elemzéshez. Még hogyha megállapíthatták is, hogy gyakorlatilag értetetlen módon a parlamentet az európai politikák értékeléséből gyakorlatilag kizárták. Az elvégzett értékelés alapján elmondhatjuk, hogy nagyon időigényes és eszközigényes ez a munka, és a tagállamok nem akarnak igazából konkrét vállalásokat tenni ezen a téren. A bizottság 2006-os kommunikációját a tanács elutasította, mert túlságosan nehézkes, túlköltséges javaslatnak minősítették. Ennyiben szólnék a menedékpolitika értékeléséről. Ami a joganyag értékelését illeti, illetve a rövid távú javaslatokat. Ugye ez a második szakasz, próbáljuk helyükre tenni 2012-re az európai menekültügyi rendszer összetevőit. Öt jelentést kell ehhez készíteni. Általános észrevételt tennék mindenek előtt. A mi értékelésünk Alapvetően nagyon pozitív, a bizottság felülvizsgálati javaslatai szerintünk jó irányba hatnak, és szerintem a tanács és a parlament is nyerhet azáltal, hogyha a bizottság javaslatait követi. Van egy fenntartásom, úgy gondoljuk, hogy a Dublini rendszert újra kellett volna gondolni, és hogy a reális, valós javítások nem elégségesek, sok kritikát és nyugtalanságot kelt a menekültügyi rendszer. A, csak részlegesen vonatkoznak rá jelenlegi javaslatok persze. Öt témára szeretnék kitérni. Dublini rendszer, menedékkérők és védett személyek felosztása, a Dublini rendszer igazságtalan szerintünk a menedékesek esetében, nem méltányos a túlterhelt tagállamokkal szemben, és általában sem hatékony. Szerintünk túlságosan sok a hátránya ennek a rendszernek, ami az igazságtalanságot illeti. Egy felfüggesztő erejű jogorvoslati lehetőséget javasol a bizottság, ez mindenképpen erőrelépés lenne, egy effektív jogorvoslat lehetősége, ami a túlterhelt tagállamok méltánytalan elbánását illeti, a transferjavaslatokat üdvözöljük, a tagállamok blokkoló többséget alkottak és elutasították a javaslatot, pedig úgy gondoljuk, hogy ez egy jó újfajta mechanizmus lenne, ha a valóságban nem elégséges is, nem kellene elutasítani. Ami a rendszernek a hiányosságait illeti, a bizottsági javaslatokat fogalmazott meg, határidők, felülvizsgálata, békítő eljárás, stb. egyeztetések. Ezek a javaslatok sem oldják meg azonban szerintünk az érdemi problémát, vagyis azt, hogy a Dublini rendszer nem igazságos a menedékesekkel szemben. Hiszen arra bíztatják, bíztatja őket a rendszer, hogy ne működjenek együtt az államokkal. Euh, je préfère ne pas parler de la directive de qualification parce que c'est le texte qui, à notre avis, a kvalifikációs irányelvről én nem nagyon beszélnék most, mert szerintünk ez veti fel a legkevesebb problémát, csak apró részletekről érdemes beszélni, nem elvi kérdések ezek. Ugye a személyek azonos bánásmódja tekintetében, itt a szubszidiáris rendszerről van szó, nincsen alapvető észrevételünk a bizottság javaslata, hangsúlyozom, kifejezetten megfelelő javaslat. Ami a védett személyeket, a védelem alatt álló személyeket, az ő befogadásukat illeti, két dologra helyezném a hangsúlyt. Először is a fogvatartásukra, másrészt pedig a veszélyeztetett vagy sérülékeny személyek helyzetére. A fogvatartás csak bizonyos indokoknál fogva lehet foganatosítani, ez egy kimerítő lista kell, hogy legyen. Úgy gondoljuk, hogy azon is el kellene gondolkodni, hogy az összes nehézség ellenére maximális időtartamot is megszabjunk az irányelvben a menedékkérők esetében a fogvatartásra, vagy legalábbis nagyobb harmonizációt kérünk a tagállamoktól, és szerintünk fontos, hogy a befogadási körülményekről szóló irányelv arra a helyre vonatkozóan, ahol konkrétan fogvatatják az embereket, itt még némi nehézségek vannak. A második dolog pedig a veszélyeztetett vagy különleges szükségleteket jelentő személyek kérdése. A bizottság javaslata nagyon helyesen úgy tekinti, hogy külön eljárásra van szükség a veszélyeztetett személyek esetében. Az irányelv csak implicite szól erről, a tagállamok többsége nem alkalmazza ezt a különbségtételt. Ugyanakkor a parlament és a tanács munkája során, főleg a tanácsban egy fogalmi probléma vetődött fel, nem tudjuk, hogy pontosan kiről van szó veszélyeztetett vagy különleges szükségleteket jelentő személyekről van ez szó. Szerintünk itt egyetlen fogalomról van szó, az is veszélyeztetett vagy sérülékeny, akinek különleges szükségletei vannak. Tehát ezt pontosan meg kell határozni, mert hogy milyen emberekről van szó, különben ö, eltéveszthetjük a célt, elvédhetjük a célt. Fontos a szövegek koordinációja, a Dublini eh, eljárás, illetve a különböző eljárási szabályok eh, koordinálása szükségessé válik. És van még egy kérdés, amit nem könnyű megoldani, amikor azonosítják, eh, beazonosítják a veszélyeztetett embereket, vajon nem kellene észszerűsíteni? Most észszerűsíteni kellene, dehogy nem a beazonosítási eljárást, a befogadáskor, illetve az eljárásra vonatkozó irányelv szintjén, illetve le kell választani a Dublini rendszerről, és ez elég nehézkes lehet a gyakorlatban. A negyedik dolog a menekültügyi eljárások kérdéseit is sematikus kell, hogy legyek. Számunkra azt tűnik fontosnak, hogy a felülvizsgálati javaslat erősíti az eljárás jogi garanciákat, és ez nagyon helyes. Ráadásul egy olyan jogi keretbe helyezi őket, amelyeket tiszteletben kell tartani. Jogászként szeretnénk jelezni, hogy bizonyos politikai javaslatoknak korlátja van. Vannak olyan bizottsági javaslatok, amelyek nem politikai vita tárgyát képezik, mert jogilag kötelező dolgokról van szó, az emberi jogi Bíróság bíráskodási gyakorlata alapján vagy emberi jogi részletes egyezmények miatt például az ingyenes jogsegély, kérdése is felvetődik, de itt a jogi alap már vitathatóbb. Emellett van egyfajta harmonizáció, amit a bizottság javasol, egyfajta típus eljárásra, ezt is üdvözöljük, de Sajnos nem lesz időm ezt is kifejteni, hiszen kevés idő áll rendelkezésemre. Ötödik dolog, amivel szintén foglalkoztunk a rövid távú javaslatok között, a külső dimenzióról van szó. A külső dimenzió alapvető fontosságúnak tűnik számunkra. Nyilván legitim módon az Európai Unió küzd a tiltott bevándorlás ellen, vízumrendszerrel, a közlekedésben résztvevők szankcionálásával és a Frontex koordinált határőrizetével, mindezek az intézkedések hát legitimek a tiltott bevándorlás elleni küzdelem szempontjából. Ugyanakkor az Európai Unió azt mondja, hogy nyitva akar állni a menedékkérők előtt, és nagyon gyakran nem gondoskodik arról, hogy méltányosan különbséget tegyen a tiltott bevándorlás elleni küzdelem és a menedékkérők előtti nyitvállás között az Európai Unió területére belépni bizony nem könnyű menedékkérőknek sem. Úgy tűnik különösen, hogy nagyon kevés értékelés történik az olyan intézkedések vonatkozásában, amelyeknek kihatásuk van a menedékkérőkre. Pedig az Európai Unió felelősségét az Európai Unió területén kívül is fel lehet vetni a harmadik országokkal való együttműködés így a nemzetközi és európai kötelezettségek, emberi jogi kötelezettségek alól nem mentesítik az EU-t így például a norfulma elve az Európai Emberi Jogi Egyezmény, mind-mind olyan kérdések, amelyekről kell itt gondolkodni. Azt hiszem, hogy minden időmet felhasználtam, de a hosszú távú perspektívákra is kitértünk az európai közös menekültügyi rendszer létrehozására a jelenlegi második szakasz 2012-ben zárul, azon túl is kell tekintenünk, hat különböző perspektíva lehetséges. Egyfelől a jogi perspektíva, új elem, ami megjelent a menedékjog bekerülése az alapjogi kártába el kell ismerni, hogy ez egy nagyon fontos jog, bár nagyon nehéz interpretálni. Vajon közvetlen hatája van-e? Nyilvánvaló, hogy erről nagy vita folyik. mert egy csomó ismeretlen még a jövőt tekintve. Meglátjuk, hogy a közösségek bírósága hogyan fog ítélkezni aztán a Genfi egyezményhez való EU csatlakozás, a Stockholmi program ezt is tartalmazza, tanulmányunk szerint ez problémamentesen megvalósítható az Európai Unió hatáskörei miatt, de azért egy jegyzőkönyvvel módosítani kell a Genfi Egyezményt, ugyanúgy, mint az Európa Tanács emberjogi egyezményét módosítottuk, hogy az Európai Unió csatlakozhasson hozzá. A lényegi vita nem az, hogy meg lehet -e csinálni, hanem az, hogy mi a hozzáadott értéke, és ebből a szempontból elmondhatjuk, hogy a Genfi egyezmény is az európai jog részét képezné, akkor és így közvetlenül lehetne az Európai Unió bíróságá hivatkozni rá. Ugyanakkor az a következménye is meg lenne, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosságának is tagja lenne az Európai Unió. Tehát ez két különböző következmény. Ami az intézményes perspektívákat illeti, teljesen egyértelmű, hogy az európai menekültügyi támogató iroda létrehozása döntő fontosságú, de az Európai Unió még nem teljesen kész arra, hogy felvállalja mindezeket a jövőbeli fejleményeket, a rendelet, amely létrehozza az irodát, nagyon hangsúlyozza, hogy semmilyen közvetlen, sőt közvetett jogkörrel sem rendelkezik a nemzeti hatóságokkal, menekültügyi szervekkel szemben, tehát így jött létre ez az iroda a menekült ügyben. Majd erre vissza fogok még térni. Ami a bíróság igazságszolgáltatási szempontot illeti, nyilvánvaló, hogy az Unió bírósága egyre fontosabb szerepet játszik ezen a területen, nagyon sok erőzetes döntéskéréssel fordulnak hozzá. Ez üdvözlendő, de nem szükséges, hiszen de jure és nem de facto döntéseket hoz a bíróság. Tehát nem fogja tudni a bíróság egyedül megoldani a kérdéseket. Az a javaslatunk a jövőre vonatkozóan, itt most hosszú távra gondolok, hogy az Európai Menekültügyi Támogató Iroda iránymutatásokat fogadjon el, amelyeket megküld a tagállamoknak, nemzeti menekült, ugye foglalkozó bírók részvételével alakítanák ki ezeket az iránymutatásokat, olyanokat, amelyek kötelezőek a tagállamok számára, illetve különleges indoklással lehetne csak eltérni tőlük. Ez nem teljesen ismeretlen az EU-ban. A versenyjogban már létezik, ahol az Európai Bizottság iránymutatásokat fogalmaz meg, amelyek nek a bíróság bizonyos jelentőséget tulajdonít is. És a bíróság ezeknek az iránymutatásoknak a jogosságát, jogszerűségét és a tagállami alkalmazását ellenőrizni. Ehhez nem kell a jogi architektúrát teljesen felborítani az EU-ban. Negyedszer pedig, amit az, anyagi lehetőségekként szoktunk emlegetni. A tartós tartózkodási státusz, még hogyha jó is, nem elegendő. A mi javaslatunk az, hogy vizsgáljuk meg a nemzetközi védelmet érdemlő érdekében a személyek szabad mozgását, többek között munkavállalás céljából, ugyanoly módon, mint az európai állampolgárok esetében, azzal a feltétellel, hogy ez egy három éves időszakra vonatkozna a státusz megszerzésétől számítva, és adott esetben az engedély meghosszabbítható lenne a bizottság új javaslatában. Ami pedig a tablini rendszerrel az elosztást illeti. De úgy gondoljuk még, hogyha el is fogadjuk és megvalósul, például nem felel meg a szerződés 80. oldal pontjának, ami azt jelenti, hogy a szolidaritást figyelembe kell venni. Ezzel tekintett, ezre való tekintettel két modellt is megvizsgáltunk. Az egyik a UNHCR, az ENSZ menekültügyi főbiztosságnak a modellje, és az ECRE modell. Az ENSZ modellje a felelősséget illeti, de annak a tagállamnak az esetében, amelyiket a megkeresés kapta, kivéve, hogyha családi ok mást indokol. Ez egy jó modellnak bizonyul, és lehetővé tenni azt, hogy ne kelljen áttenni valakit egy másik országba, adott esetben a családi kapcsolatoktól távol. A másik a szabad választás, ami persze a menedéket kérő szempontjából jónak tűnik, de nem realista. Ez a modell lenne kapcsolható úgynevezett elosztási kulcsokkal, ami azt jelenti, hogy a tagállamok között szétosztásra kerülnének a menekültek, tehát az egyes tagállamok kvótákat kapnának, és hogyha egy kvótát elismernek, de további menedékkérők jönnek, akkor kaphatnának fokozott támogatást az Európai Unió részéről, illetve áthelyezési programokat is kaphatnának, ami nem a tagállamok diszkrecionális jogántól függne, hanem kötelező lenne a tagállamokra vonatkozva, viszont önkéntes a menekültek számára. Tehát az erőszakkal való áttelepítést nehezen tartanánk elképzelhető illetőnek. És a ki, külső perspektívákat illetően, amiről ugyancsak nagyon sok vita volt a közelmúltban, többek között annak kapcsán, hogy a tanács döntés, döntöttenek ebben a kérdésben. Úgy tűnik, hogy lehetetlen az Európai Uniós kötelezettségekkel együtt megszervezni, nevetesen, hogy jogorvos, hatékony jogorvoslatot kell biztosítani. Úgy tűnik, hogy a lehető legjobb megoldás, hogyha egy be, védett belépési eljárásot kellene létrehozni, és ezen kellene dolgozni. Néhány évvel ezelőtt volt már egy tanulmány ebbe az irányba, de nem követte semmi konkrét. Tehát végig gondolhatnánk, és elképzelhető lenne egy olyan megoldás, hogy egy területi korlátozott vízummal lehetne belépni és egy semleges kontextust kellene találni, hogy a globális megközelítést meg tudjuk vitatni a nemzetközi védelem vonatkozásában. Itt egy kicsit eltűnik a nemzetközi védelemhez való hozzájutás kérdése, de szerintünk erre is ki kellene terjeszteni a globális hozzáférést. Sőt, specifikus ö, ö, hozzáférést vagy megközelítést kellene alkalmazni. De ez azt jelenteni, hogy nem lehetne semleges keretekben dolgozni, ahol nagyon szép eredményeket sikerült elérni a magánjog területén. Ugye Hágában is, tehát itt a figyelembe kéne venni a kibocsátó országokat, illetve a célországokat. Talán ott lenne a legnagyobb semlegesség, hogy ezekről a rendkívül kényes kérdésekről tárgyalni tudjunk. Elnézést, elnök úr, egy kicsit többet beszéltem, mint a negyed órát, amit nekem adott. Ez egy nagyon sematikus felvázolása volt a problémáknak. Délután remélhetőleg mód lesz arra, hogy részleteibe menjünk ezeknek a nagyon konkrét kérdéseknek, illetve beszéljünk azokról az ajánlásokról is, amiket mi készítettünk. 2010 májusáig került ez napra készre hozatalra, és a tanácsban, a parlamentben is pedig a fogadási feltételek és a Dublini rendelet újra tárgyalásáról lenne szó. Brucker úr, köszönjük a figyelembe véve, hogy mennyire elszaladt az idő, csak nagyon rövid hozzászólásokat tudunk elfogadni. Gána asszony a bizottság részéről, hogyha kíván szólni. Köszönöm szépen. A bizottság természetesen beleszédül mindabba, amit itt hallott, amik nagyon ösztönző ötletek. Természetesen nem mindenben osztjuk az értékelést, de úgy gondolom, hogy az ilyen méreható tanulmányoknak és akadémikus tanulmányoknak a célja az az, hogy szellemi táplálékot adjon, és tovább tudjuk folytatni a munkát mind a tárgyalások területén, mind pedig a gondolkodás területén, hogy milyen közös európai menekültügyi rendszert alakítsunk ki. Kétségtelen, hogy nagyon sok pozitív lehetőség van több vonatkozásban is, amit Philip de Brocker említett, és ez lehet a külső dimenzióra vonatkozóan, vagy a belépési eljárás, a védett belépési eljárások is. Végezetül annyit mondanék, hogy teljes mértékben egyetértünk abba a szerzőkkel abban, hogy úgynevezett korrelációs táblázatokra van szükség. Elnök, köszönöm szépen, Gánasszony. Még néhány percünk van a vitára. Weber asszonyt láttam. Igen, ott van Weber asszony, önné a szó. Köszönöm szépen. Valóban két kérdésem lett volna, de hát úgy tűnik, hogy ezt már meg is válaszolták. Az egyik kérdés az az lett volna, hogy milyen lennének a minimális feltételek ahhoz, hogy a Dublini rendszer egyáltalán működjön, mert ha jól értettem, akkor ön azt mondta, hogy még most, amikor ismételten beszélünk Dublinról, akkor sem működik. Tehát mik lennének a minimál feltételek ahhoz, hogy Dublin működjön? A másik pedig, hogy említette, hogy egy horizontális értékelést is végeztek az irányelvek között. árulja el nekünk, hogy hogyan lehet kikerülni ebből a helyzetből, ahol azt látjuk, hogy ellentétes dolgok vannak, különösen akkor, amikor az eljárást vizsgáljuk. Elnök, köszönöm szépen. Szipel asszony, szeretne szót kapni. Ähm, ich glaube, dass igen, én is próbálom rövidre fogni. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb gond a tagállami szolidaritás kérdése. Nagyon sok tagállamot ostromol hihetetlenül nagy bevándorlói tömeg. Ezek között vannak menekültek is, vagy menekült, jogot, menekült jogért folyamodók. Nos, a kérdés az, hogy a, ezzel kapcsolatos tájékoztatást megosztják-e egymással a, a tagállamok? Vannak kvóták, kvótarendszerek is, de a tagállamok tartanak attól, hogy kötelező jellegű kvótákat állapítsanak meg. Ön szerint a jövőben mi lesz ennek a helyzete? Tehát a kvótarendszer hogyan fog alakulni? Az utolsó kérdésem az úgynevezett biztonságos harmadik országokra vonatkozik. Vajon ezt a kérdést megvizsgálta-e tanulmányában? Illetve a biztonságos harmadik állam definícióját körüljárta. Holnap Líbiáról fogunk tanácskozni, és ezzel kapcsolatban nagyon komoly fenntartásaim vannak. a Genfi egyezmény vajon be tudja-e tartani Líbia? Bronszúr következik. Egy gyors kérdés. A menekült jogot kérők hány százaléka érkezik közvetlenül hazájukból, és hány százalékuk érkezik biztonságos országukon keresztül Európában Elnök, köszönöm. thank you, Mr. Chairman, and I'd like to... Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni az előadónak. Nem tudtam én magam elolvasni a tanulmányt, de, maga, de a prezentáció, az előadás kiváló volt. A szolidaritásról sokat beszélt, és azt hiszem, hogy a logikus útra terel minket. Talán nem szabadna ettől félnünk, ahogy az elmúlt években tettünk. Két dologra szeretnék utalni, ezek elég gyakorlati természetűek. Az ön véleményét kérdezném ezzel kapcsolatban. A menedékhez, menedék joghoz való legatim hozzáférést ön hogyan látja? Az illegális bevándorlás elleni harc, illetve a menekült státuszért való folyamodás között némi feszültség van. Sokan úgy vélik, hogy haza kell toroncolni az illegális bevándorlókat, másként, mások viszont azt gondolják, hogy ezt megtű, megtesszük, akkor a nem toloncolás elvét sértjük meg. Hogyha hogyha szemet hunyunk bizonyos illegális tevékenységek fölött, akkor mi is részesei leszünk ennek. Afrika északi partjain maffia tevékenységként ö, utaztatják az illegális bevándorlókat. Hogyha e felett szemet húgyunk, akkor azt gondolom, hogy mi is tettestársai leszünk ezeknek a illegális tevékenységet folytató személyeknek. Kérdezem, hogy legitim módon hogyan lehet menekült jogot adni valakinek úgy, hogy ne segítsük ezzel az illegális módon fellépőket? Természetesen a menekültügynek, illetve az illeges bevándorlás elleni harcnak nagyon komoly költségei vannak. Nagyon nehéz ezért emellett érvelni, ezt eladni, mint egy Görögországnak vagy más országoknak. Jelenleg azt mondjuk Görögországnak, hogy nem csak, hogy nem tudnak megfelelni az EU jogszabályoknak, hanem a jövőben még meg is emeljük az EU-s jogszabályok szintjét, még nehezebb körülményeket kreálunk nekik. Ez nagyon komoly nehézségeket vet fel Gorogország és más déli államok részére a jövőben. A kérdésem tehát önfelé, hogy gyakorlati szempontból hogyan lehet nehéz helyzeteket megoldani ezekben az érintett tagállamokban. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, mondja az elnök. Tavares úr, önnek is lenne egy kérdése? Tessék! Köszönöm szépen az előadását, Rukar úr, és nagyon érdekes volt, nagyon sok információt tartalmazott. Egyetlen egy kérdésem lenne az újra telepítéssel, ugye a, itten Két jelentés is volt ezzel kapcsolatban, az egyik az önálló kezdeményezés, a másik pedig együttes döntés keretében került megvitatásra. És az volt a vélemény, hogy kellene létrehozni egy olyan egységet, ami az újra telepítéssel foglalkozna, vagy áttelepítéssel. Ezt nem mondtuk ki. Tehát akik folyamatosan ezzel dolgozna, azokkal a menekültekkel, akik olyan területen vannak, tehát az uniós területeken kívül van, visszajöhetnének az unióba. De egy kicsit elgondolkodtunk azon is, hogy hová kellene ezt az egységet elhelyezni, és azt mondtuk, hogy az informális tanácskozások során és tanácsal, illetve a bizottsággal, hogy talán a menekültügyi támogató iroda lenne a megfelelő hely ennek az egységnek. Tehát csak azt szeretném megerősíteni, hogy önök is gondolkodnak ezen, hogy ez egy jó E, további elem lenne, ami lehetővé tenné azt, hogy megfelelően e, különböző jelenségeket kezelni tudjunk, ami kapcsolódnak a menedékhez, a e, menekültekhez, és egy iroda tudná ezt kezelni, illetve más intézmények is, mint például az ENSZ menekültügyi főbiztossága és egyebek. Köszönöm szépen, Tavares úr, mondja az elnök. Kezdünk kiszaladni az időből, más nem kér szót, úgy látom. Akkor De úr, kérjük, hogy rendkívül röviden szíveskedjék fogalmazni, mert elment az idő. Köszönöm, elnök úr. akkor kénytelen leszek még karikaturálisabb lenni, mint eddig voltam. Először is Dublin és Dublin működése. Úgy gondoljuk, hogy Dublin nem működőképes, ennek van egy sor oka. Felül kell vizsgálni ezt a rendszert. Sajnálatos, hogy a, ezt az alkalmat nem ragadják meg arra, hogy Dublin hatékonyságát újra gondolják, költségét újra gondolják hogy egy harmadik szakaszra hárítják ezt, ez egy elszalasztott lehetőséget jelent. Szeretnék néhány elvet megemlíteni. Az Európai Unió a Dublini rendszer szerint csak egyszer lehet menedéket kérni. Jó lenne, hogyha transfereknek, átszállításoknak véget vetnének. Nagyon kevés olyan eset van, amikor erre tényleg szükség van, és ez nagyon nagy költséget is jelent. Szerintem át kellene, szerintünk felül kellene vizsgálni a Dublini rendszert. A második dolog a horizontális megközelítés a különböző irányelvek között. Szerintem nem kell eltúlozni ezt a kérdést, érdekes, fontos, létre fog majd jönni egy koherens normakorpusz, korpusz, de a parlamentben az mindenképpen jó lenne, hogyha a különböző irányelvek előadói egymással beszélnének, egyeztetnének. Tudom, hogy ez nem mindig könnyű, de ez jó megoldás, és nem látok más jó megoldást. Fontos, hogy rámutassunk azokra a pontokra, ahol a koordináció fontos lenne. Például a családtagok meghatározása, a tanulmányunk szerint ez nem volt igazán problematikus például. Ami a szolidaritást illeti, mi jogi és nem politikai tanulmányt végeztünk, a szerződés 80. cikkére támaszkodhatunk, mi szerint a tagállamok közötti szolidaritás nem politikai mozgástér kérdése, hanem jogilag kötelező, a szerződés kimondja ugyanis, biztonságos országok. Az a furcsa szerintünk, hogy az irányelvben elvették azt a gondolatot, hogy biztonságos országokról európai lista készüljön, ezért tagállami listák fognak működni. Ez azt jelenti, hogy a biztonságos ország fogalma nem következetes, Mi úgy gondoljuk, hogy hatékonyan kellene megszervezni a gyors menedék kérési eljárást, ami a menekült áramlatokat illeti, képtelen lennék megmondani, hogy az eredeti országukból érkeznek, vagy tranzitországon keresztül, meg milyen arányban, Szerintem még a menekültügyi főbiztossága az ESZ-nek sem tudna erre pontos választ adni. Ami Muzutil kérdését illeti, a vegyes áramlásokkal kapcsolatban, persze ez a legnehezebb probléma. Komolyan kellene foglalkozni ezzel a problematikával, mert egy paradoxon állunk szemben, közös európai menekültügyi rendszert próbálunk építeni, nagy energiát fordítunk erre, de nem tudjuk, hogy hogyan lehet igénybe venni ezt a luxust jelentő európai rendszert. Van itt egy paradoxon. A menedékkérés jogát és a tiltott bevándorlás elleni küzdelmet kellene valahogy összehangolni, nagyon nehéz jogi kérdés ez, területen kívüliség, tagállamok jogai, menedékjog, de etikai vonatkozása is van, ennek nem csak jogi. Az Európai Unió nyitott kontinens akar lenni a védelemre szoruló emberek előtt. Jogi érvéléseink is lehetnek, ezek időnként teljesen legitimek, de nem szabad megfeledkezni arról az etikai szándékról, hogy igenis befogadjuk azokat, akik védelemre szorulnak. A menekültügyi rendszer költségvetése, költsége, nos úgy gondoljuk, hogy az új rendszernek igenis megvan a költsége, persze erről sokat lehetne vitatkozni, hogy az eszközöket hogyan osztjuk be, meg hogyan lehet rövidíteni az eljárást, a határidőket, egyes tagállamokban túl hosszasak az eljárások, lehetne ezeket rövidíteni megfelelő normákkal is, végül pedig az letelepítés, az Európai Menekültügyi Támogatóiroda. Igen, igen, kétszer mondom, hogy igen, igen, ezzel kell foglalkozni, ez a jó irány tagállamokat meg kellett győzni, hogy ezt az irodát fel kell állítani. Némi időt elfecséreltünk a gyakorlati együttműködésnél, ugye pilóta nélkül nem repülhet a repülő. Meg vagyunk győződve róla, hogy felül kell majd vizsgálni, és nem is olyan sokára ezt a rendeletet, hogy az Európai Támogató Irodának a működését kiterjesszük nagyon nagy lépés, hogy létrejött ez az iroda, csak bizonyos területekkel még nem elég erős ez az iroda, mi sajnáljuk, hogy még közvetlen hatáskörő sincs a tagállamok vonatkozásában, pedig ez lenne a természetes irány, és személyesen meg vagyunk győződve róla, hogy az elkövetkező évek során 5-10 év múlva ez meg fog valósulni. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogyha senki más nem akar semmit mondani, akkor itt befejezzük, és három órakor ugyanebben a teremben folytatjuk a Libe szakbizottság ülését. Tehát 15 órakor köszönöm. Thank you for the interpreters for the spare minutes we've had. Thank you all.